Kedves kollégák, eh, hölgyeim, uraim, kérem foglaljanak helyet. Köszönöm szépen, hogyha mindenki megtalálja a helyét. Különleges ülése van a terrorizmus elleni harc különbizottságának, és nagyon örülöm annak, hogy az Európai Parlament elnökét, Antonia Tajánit itt üdvözölhetem ő megtisztelt bennünket azzal, hogy a nyitó ülést elnököli. Szent Julian Kinget is üdvözlöm, aki ma délőtt találkozik, csatlakozik hozzánk, és időt szakított erre az ülésre. Ezen kívül üdvözlöm a parlamenti képviselőket, kollégákat, és minden olyan szervezetet, amely az áldozatokat és az áldozatok családját képviseli. Először is engedjék meg, hogy néhány kérdésre hívjam fel a fegyelmet, amely az napi rendel kapcsolatos, úgy vélem, hogy nincsen ellenvetés a napi rendel kapcsolatban. És szér, kérem épp ezért, hogy fogadjuk el a, a februári ülésnek a jegyzőkönyvét, a 8 és a 22-eit. Elnézést kérek, ez egy kicsit inkább hivatalosabb része volt a parlamenti ülésnek, de most csak akkor szeretném megkérni az elnök urat, a biztos urat, és a hölgyeimet és uraimat, és a különböző paneleket, bizottságokat, amelyek egymás után következnek majd. Szeretnék mindenkinek szeretettel átadni az üdvözletemet. Most van ennek a különleges szakbizottságnak, amely a terrorizmus ellen harcol, az első nyilvános meghallgatása. A kollégákkal úgy döntöttünk, és a Tajani ellen, elnök úrral, hogy az áldozatok jogainak szenteljük ezt az ülést az Európai Unión belül. Mielőtt átadnám a, szát, a szót Tajani elnök úrnak, hiszen az itt léte megtiszteltetés számunkra. Szeretném pontosítani, hogy különösen fontos számunkra, és a két jelentéstevőnek, hogy együttérzésünket fejezzük ki az áldozatoknak, akik ettől a csapástól szenvedenek, amely az egész európai társadalmat érinti megtisztelés számunkra, megtiszteltetés számunkra, hogy Tajani elnök urat itt üdvözölhetjük, és hogy együtt dolgozhatunk az áldozatokkal és az áldozatok családjával, ez pedig a szörnyű brüsszeli cselekményeknek az évfordulóján történik. Az áldozatok jogaival való foglalkozás közel áll a szívünkhöz, hiszen nagyon fontos, hogy méltányos bánásmódban részesüljenek, hiszen traumát szenvedtek el. Ugyanakkor a szakbizottság számára is nagyon fontos a közösségi és politikai szinten, hogy ez a bánásmód egyenlő legyen és igazságot minden érintett állampolgár számára, mind a családi környezetben, az Európai Unió területén. Akkor most nem szeretném tovább vesztegetni az időt, és átadom az elnök úrnak a szót, és utána Teresa Jiménez Beferi asszony is bemutatja egy rövid klipban, Eh, azt az alapot, amelyet eh, a eh, testvére és a sogornő emlékére állítottak fel, akik egy, az áldozatai voltak egy terrorcselekménynek 20 évvel ezelőtt. Most akkor átadom a szót az elnök úrnak. Jó napot kívánok mindenkinek, üdvözlöm Önöket az Európai Parlamentben. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák, biztos úr, illetve az áldozatok családjait is üdvözlöm. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy megnyithatom az első nyilvános meghallgatást itt a terrorizmussal foglalkozó szakbizottságban. Teljes joggal a terrorizmus áldozatainak szántuk ezt az ülést, akik eh, nagyon is különleges figyelmet, illetve együttérzést érdemelnek, hiszen szándékosan sértették őket, szándékosan bántották, megsértették emberségükben. Ezért különleges védelemre szorulnak az ilyen erőszakos cselekmény eredményeképpen. Ennek vannak konkrét, különleges következményei is hiszen az áldozatok ki vannak téve a, az, a lakosság tekintetének, kereső tekintetének, és ezért elismerésre, illetve segítségre van szükség, meg kell védeni a magánéletüket is. Meg kell próbálni tehát választ adni a szükségletekre, igényeikre. Ez kötelességünk, de elsősorban erkölcsi kötelességünk. A terrorizmus az alapjogokat sérti, ezért hogyha őket, az áldozatokat megvédjük, a saját értékeinket védjük meg, az emberi szabadságot, a szolidaritást, amely az európai projektet eh, létrehozta. A demokráciát, a jogállamiságot, amely európaiként jellemez bennünket. Az igazságot, illetve az egyenlőséget. Az Európai Uniós állampolgárok azt kérik, hogy jobban, jobb védelmet nyújtsunk az áldozatoknak. A felmérések szerint a válaszadók 80%-a úgy érzi, hogy többet tehetünk ebben a tekintetben. Egy külön szakbizottságot hoztunk létre a terrorizmus elleni harc témájában, és megpróbáljuk az állampolgárok biztonságát megerősíteni. Ez pedig az Európai Unió terrorista ellenes fellépését erősíti, konkrét javaslatokat fogunk benyújtani nyár elejéig, illetve meg kell vizsgálnunk az áldozatok helyzetét, hiszen ezek az áldozatok túlléptek a traumán, és hangot adnak a többi áldozatnak is. Ez pedig a mi hangunk, az önök hangja is, amely nagyon erős, nagyon hangos hiszen mindannyiunknak a bátorságról tesznek tanúbizonyságot, az erőről, a toleranciáról. És ezért fejet hajtok ma önök előtt. De vannak olyanok is, akik csendben folytatják a harcot napról napra, és megvédik méltóságukat, emberségüket, emberségességüket. Az ő nevükben is feladatunk az, hogy megfelelő védelmet nyújtsunk az áldozatoknak. 2012-ben egy irányár született az áldozatok védelme érdekében, azonban ennek a valóságba való átültetését értékelni kell, hiszen nem mindenütt történt meg ez egyformán. Tereza Jiménez Beszerél és Angelike Mlinár jelentést készített, amely segíthet abban, hogy ugyanolyan védelmet nyújtsunk minden áldozatnak. Egy évvel ezelőtt a parlament egy irányelvet fogadott el a terrorizmus elleni harc témájában. Monika Holmájernek köszönetet mondok, a jelentéstevőnek, illetve az árnyék jelentéstevőknek is. Meg kell erősíteni az áldozatok jogait, méghozzá bizalmas, ingyenes és könnyű, könnyen hozzáférhető formában. Ezen kívül a határon e, átnyúló esetekre is kitér ez az irányelv. London, Párizs, Brüsszel, Berlin, Nizza, Stockholm, Barcelona, ezek voltak a támadások célpontjai. Az irányelv kimondja, hogy az áldozatoknak segítséget kell nyújtani ott, ahol a támadás megtörtént, illetve ott, ahol ezek az áldozatok élnek. Itt megemlíteném az administratív következményeket, például a biztosítás vagy az ellátás költségét. Szeptember, 2011. szeptemberéig kell megvalósítani ezt az irányelvet. Ezen kívül egy koordinációs központot is e, létre kívánunk hozni, annak érdekében, hogy e, azok is segítséget kapjanak, akik e, nem a saját országunkban dolgoznak. Nagyon remélem, hogy valóban a lehető legrövidebb határidőn belül feláll ez a központ. Hölgyeim és uraim, attól tartok, hogy a terrorizmus elleni harc még nem ért véget, továbbra is ébernek kell maradnunk, és meg kell erősítenünk eszközeinket. Ezért minél gyorsabban le kell venni az internetről a terrorista üzeneteket, a terrorizmusra ösztönző üzeneteket, és ezt követeljük a Facebooktól, illetve a YouTube-tól is. A lehető legrövidebb határidőn, határidőn belül tudjuk, hogy mi történt a Facebookon, tudjuk, hogy mennyire fontos ez a téma jelenleg egy vita rendezésén, megrendezését kívánjuk megtenni, és önöket is szeretettel várjuk erre a vitára. A választási kampány során és nagyon fontos, hogy kitérjünk erre a témára. Meg kell akadályozni azt, hogy a Facebook, a YouTube vagy a Twitter a terrorista propagandát terjesze, Ez nagyon-nagyon veszélyes, nagyon határozottan kell fellépni, és megfelelő eszközökre van szükség. Nem a szabadság ellene, ellen szólnak ezek a, az üzenetek, azonban meg kell védenünk a szabadságunkat. Ezen kívül az interoperabilitással is foglalkozik a parlament, erre vonatkozóan is született egy dokumentum, nagyon jó információra van szükség a, a konkrét országokban dolgozók számára, méghozzá kellő időben, megfelelő informatikai megoldásra. Nagyon fontos azonban, hogy az adatbázisok összeköttetésben legyenek. Hosszú távon meggyőződésem az is, hogy egy európai FBI-t kellene létrehozni. Hölgyeim és uraim, a brüsszeli 2016-os, illetve a Westminsteri 2017-es támadásokra való megemlékezés előestéjén emlékeznünk kell azokra, akik a legsúlyosabb árat fizették. Igazságtalanság érte őket, és ez mindannyiunkat áldozattá tesz. Szolidaritásról kell tanúbizonyságot tenni. Engedjék meg, hogy Montesquieu-t idézzem, a fény filozófusát, egy egy személy elleni igazságtalanság, veszély mindannyiunkra nézve. Mielőtt hozzáfognánk a szakbizottság munkájához, és meghallgatnánk az áldozatokat is, azt kérem, hogy álljunk föl, egy perces csenddel emlékezzünk arra, hogy mi történt a városainkban. Merci beaucoup. Köszönjük szépen, elnök úr. Köszönjük, Antonio, ezeket a bevezető szavakat. Köszönjük az egész teremnek, hogy tisztelettel adóztak az áldozatoknak és az ő emléküknek. Köszönjük, hogy emlékeztetett bennünket azokra az eszközökre és arra a módra, ahogy ezt a harcot folytatják. A fenyegetettség mindig megvan, de ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy mi történik most az interneten, mind állami, mind magán mozgatókkal. Emlékeztetett arra, hogy milyen jogi szövegek foglalkoznak ezzel a kérdéssel, amelyeket át kell ültetni, és a saját szakbizottságunknak a munkájára is. Épp ezért nagyon köszönjük elnök, elnök úr ezt a bevezetőt, és köszönjük Julian Kingnek is, aki ezeket meghallgatta, és az interoperabilitásról beszél, és már is láthatjuk, hogy bizonyos előrelépéseket tettünk a terrorizmus elleni harcban, a fenyegetettség ellen. Köszönjük mindkettőjüknek, és most szeretném átadni a szót Tereza Jiménez Beszerilnek, aki, mint más társa, európai társadalmi állampolgár, és minden más áldozatra is gondolok, akiknek a családja érintett volt a terrorista támadásokban. Épp ezért most szeretném, egy, hogy Tereza bemutatosan egy rövid klippet, amely tanúsítja, hogy a bátyja és a sógornője Alberta és Assen, Assen hogyan éltek, és nem csak az ő emléküknek adózik, hanem minden áldozatnak. Az ő család család tagjait 20 évvel ezelőtt ölték meg, ölte meg az ETA. Köszönöm szépen. Köszönöm Tajani, Antonio Tajani elnök úrnak, aki a mi alapunknak a díját megkapta. Ezt az alapot az én testvérem és sógornőm emlékernek szenteltük. Most akkor egy rövid videót szeretnék bemutatni, és előtte szeretnék néhány szót szólni. Én a belügyminisztériumban most ünnepeltük a testvérem és a sógornőm megölésének 20 éves évfordulóját. Egy rövid videót fogunk látni, ebben pedig 40 másodpercben megpróbáljuk megmutatni, hogy egy, ez egy milyen házaspár volt, élettel teli, nevetős pár, aki a, bátyám a városnak a polgármestere volt, és aztán az ETA terroristák véget vetettek életüknek, amely három árva gyereket, amelynek eredményeként három gyerek soha többé nem látta a szüleit. A következő, az meggyilkolások utáni nap, január 30-án egész Európában ünnepelték, ünnepeltek a, ünnepelték a, a béke napját, tehát a háború végét, és az utcák tele voltak szegfőkkel, és ezek a gyerekek ezt látták, miközben nekik a szüleiket meggyilkolták. Meggyilkolta az ETA. Az ETA 60 évig terrorizálta e, a, spanyol társadalmat és az európai társadalmat, embereket gyilkoltak meg, körülbelül ezer embert, vagy csonkítottak meg, vagy tették tönkre az életüket. Mint mondtam, ez másfél perces ez a videó, ez a klip, E, és e, bemutatjuk a terrorista e, támadást is, de nem látják édesanyám elkeseredését, aki egyedül volt éjszaka, amikor felhívták, valaki hallotta a hírt a rádióban, és fölhívta őt az éjszaka közepén látják a gyerekeknek az elveszettségét, akik nem értették, hogy mi történt, mi is megpróbáltuk megérteni és megértetni a gyerekekkel, hogy soha többé nem fogják látni a szüleiket. Remélem, hogy soha senkinek nem kell ezt átélnie. Ez a terrorista cselekmény nem csak emberek életét oltotta ki, hanem útjában sok minden más tönkretett, olyan embereket és családokat tett tönkre, akik többé nem tudtak lábra állni mert a terroristák úgy gondolták, hogy Baszkföldnek a, a szabadsága sokkal többet ér, mint az áldozatok élete Nincsen olyan ország, vallás vagy politikai ügy, amely megéri az emberi életek kioltását. Láthatjuk itt ebben a videóban a vége felé, azt az emberek ezreinek Szevélyában a, az reakcióját, akik szabadságról beszélnek, és a terrorizmus elutasításáról. És a videó végén Két nagyon jelentős mondat hangzik el, amely a halált és a, az, az áldozatot megmagyarázta. Az áldozatok számára ugyanis nagyon fontos, hogy az életük és a szeretetjeiknek a halála valamilyen értelmet hordoz azt akarják, hogy újra az értékeink életre keljenek, és újra felálljunk. A terrorizmus nem fog velünk, velünk végezni, a jó mindig győzni fog a gonosz felett. Még akkor is, hogyha az ár, ezért fizetett ár túl magas a parlament képviselőit szeretném arra figyelmeztetni, hogy lehet tovább élni, lehet tovább folytatni a munkát, és a terrorizmus elleni legjobb fegyver, a, ha hang, hangoztatjuk a hangunkat. Ez a legjobb módja annak, hogy a propaganda ellen harcoljunk. Ezért fontos a, az áldozatok számára, hogy legyen egy stratégia a terrorizmus elleni harcban nem lehet, hogy csak áldozatok legyenek. Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy csatlakozott a mai ülésen hozzánk. Gyakorlati intézkedésekről fogunk beszélni, mert egyelőre nem túl sok van. Ennyit szerettem volna mondani, csak szeretném felhívni az önök figyelmét arra, hogy szükség van egy irányelvre a terrorizmus áldozatai számára. E, egyformán kell szólnunk, és meg kell akadályoznunk, hogy ez valaha ismét megtörténjen. Köszönöm.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 Köszönöm szépen. Köszönjük, Tereza. Köszönjük, hogy összefoglalta mindazokat az érzelmeket, amelyek ezzel az eseménnyel kapcsolatosak és amelyek számunkra, és különösen az áldozatok számára emlékezést jelent. Köszönjük, hogy hajlandó volt arra, hogy belevonta az áldozatokat is a terrorizmus elleni herc, harcba, amely a tisztelet, a méltányosság nevében történik. Köszönjük ezt az univerzális tanúvallomást. Köszönjük Tejani elnök úr, akinek sajnos el kell menni, de azért majd nem sokára visszajön. Köszönjük elnök úr. Köszönjük szépen. Most pedig szeretném felkérni Raúl Nealman Mazrit urat, aki csatlakozik hozzánk, Donc pendant qu'il nous rejoint... Nos, amíg ideér az asztalhoz, eh, Raúl Naur úr az áldoz, a terrorizmus áldozatainak a sajátosságairól beszél. Pszichiáter, a spanyol ö, eh, ö, eh, hálózatnak a vezetője, amely a terrorizmus áldozatait támogatja. Ma az előadása amelyet szakértőként tesz, alapvető elemet szolgál a, és alapot a munkánk számára, tehát hogy a terrorizmus áldozatainak garantálják a segítséget. Jó, hogyha helyet foglal, akkor szeretném megkérni, hogy tartsa meg előadását, utána pedig eszmecserét folytatunk. Öni a szó, professzor úr. Euh, je fais ma présentation en espagnol. Je le préfère. Spanyolul fogom az előadást tartani, mert ez könnyebb lesz számomra. Que me presente primero. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Raúl Náma vagyok, pszichológusként dolgozom, terapeutaként, és már húsz éve nyújtok támogatást terrorizmus, terrorista támadások áldozatainak. Ma a mai előadásom során szeretném meghatározni a különbséget, amely fennáll a terrorizmus, terrorista támadások áldozatai és más áldozatcsoportok, erőszakos ö, támadások vagy traumák áldozatai között. Tehát miben sajátságosak a terrorista áldozatok. A terrorizmus általi trauma hozzájárulhat ö, fel, meghatározása hozzárul tudni olyan normák, sztenderdek ö, kialakításához, amely alapján jobban kezelhetőek ezek az emberek. Persze vannak közös vonások azon hatások között, amelyek a terrorista támadások, illetve más jellegű erőszakos támadások hatásai között fennállnak, fizikai és pszichés hatások generikus hatások meghatározhatóak, arhetipikusnak nevezhetőek, amelyek tehát egységesek erőszakos támadások áldozataiban. Vannak azonban meghatározható különbségek is, betudhatóan a támadás típusának. Szeretném meghatározni 20 év szomorú spanyolországi tapasztalatai alapján ezeket a különbségeket, és tipizálni őket. Bár hozzászólásomban általános ö, tanulságokat szeretnék levonni, ezek azért alapvetően egy kontextusból származnak, és lehet, hogy nem ezek az eredmények, tudományos eredmények nem extrapolálhatóak egy az egyben globálisan, vagy akár, egy, vagy akár európai szinten. Tehát én spanyolországi tapasztalatok alapján dolgozom, és kutatok, és jó részt az ETA által végrehajtott terrorista támadások áldozatait vizsgálom, illetve kezelem. Ez persze egy spanyol, részben egy spanyol jelenség, sajátságokkal. Lehet, hogy az IRA vagy a nemzetközi dzsihadista terroristák támadai ebben különböznek. A fő különbség talán abban ragadható meg, hogy egy helyi meg, megoldatlan helyi konfliktusból adódik ez a, terroriz, ez a fajta terrorizmus, és ennek van bizonyos hazai támogatottsága. Mármint a spanyolországi helyzetről beszélek, és ennek vannak bizonyos politikai és média jellegű vetületei, amely meghatározza a társadalom hozzáállását az elkövetőkhöz és az áldozatokhoz. Ez rendkívül bonyolult helyzet, és még nehezíti az áldozatok társadalmi helyzetét sok esetben ez megújult, kiújult traumákhoz vezet, tehát másodlagos szakaszú viktimalizációhoz, ahogy nevezzük a szakirodalomban. Hadd határozza meg először is a terrorizmus okozta trauma sajátságai általánosságban. Lebontható ez a következő csoportokra, Először is a terrorizmus okozta trauma sajátságait csoportosítva. Ez a traumatípus egy egyedi, egyszeri eset, támadás következménye általában. Bár utaltam rá, hogy a terrorizmus nem csak terrorista támadásokból áll, nem csak bombatámadásokból, gyilkosságokból, a Spanyolországban is láttuk, és különösen Baszkföldön van egyfajta alacsony intenzitású terrorizmus is, amely manifestálódhat bizonyos társadalmi csoportok hozzáállásában, fenyegetés, társadalmi gyakorlás zsarolás tevékenységében is. Tehát vannak a terrorizmusnak egyéb válfaja is, mint az úgymond klasszikus, egyedi, súlyos támadások. Ám a terrorista támadás általában váratlan, hirtelen. És ez önmagában is traumatizáló hatású. Ugye magas fokú erőszak, atrocitás is jellemzi általában ezeket a támadásokat. Rémisztő látványt nyújtanak ezek a helyszínek. Háborús jellegű. És Általában ezek nem egy-egy konkrét szemét támadnak, hanem a társadalom egészét. Bárkit érinthet, bárki lehet áldozat. És ez megint csak a bizonytalansági tényezét növeli, és nehéz megelőzni, nehéz az emberek biztonságérzetét megőrizni egy ilyen helyzetben. Egy másik sajátsága a terrorista támadások okozta traumának az, hogy emberi tevékenység, szándékos tevékenység okozza, van egy felelős személy, az elkövető, vagy többek persze. És ezáltal a terroristák által okozott trauma más, mint mondjuk egy természeti katasztrófa vagy baleset által okozott trauma. Van ennek egy háromszögű, háromszögű dinamikája, az áldozat, az elkövetés a társadalom hármasában, és azt is látni kell, hogy a terrorista szándékos, hideg vérrel elkövetett, előre megtervezett ö, támadás, amelynek éppen az a célja a lehető legnagyobb kárt, fájdalmat okozza. És egyfajta társadalmi zsarolás eszköze, vagy egy, egy társadalmi rendszer zsarolásának eszköze, motivációja politikai, vagy ideológiai, vagy vallási, mint tudjuk. Most pedig igyekszem kifejteni azt, hogy ezek a karakterisztikai vonások milyen hatással vannak az emberekre és az áldozatokra. Ezt megelőzően azonban érdemes megvizsgálni a terrorista támadások áldozatainak csoportosítását. Lehet ezeket az áldozatokat elsődleges vagy közvetlen áldozatokra bontani egyrészt, például akik meghaltak konkrétan, akikért sajnos nem sokat tehetünk, illetve a sebesültek, akik fizikai vagy pszichológiai sérüléseket szenvednek el, a második meghatározható csoport, illetve azok, akikre szinten hatással volt a támadás, ám nem feltétlenül szenvedtek bármiféle fizikai sérülést, tehát akár szemtanúk voltak, és az alacsony intenzitású terrorizmusban egész társadalmi csoportok lehetnek, nyomásgyakorlás, zsarolás, zaklatás folyamatos áldozatai, hosszú távú áldozatai. Itt egy nagyon széles társadalmi csoportról beszélhetünk, akik általában nem igen kapnak támogatást, de ők is terrorista áldozatok. Aztán van a második nagy csoport, tehát másodlagos vagy közvetett áldozatok, tehát például a családtagok, az elsődleges áldozatok családtagjai, sok esetben ők szenvedik a legtöbbet el, egy anya, aki elvesztette a gyermekét, vagy olyan családtag, aki, aki feltétlenül pszichológiai támogatást igényel. Aztán ott vannak azok az emberek, akik segít, segítséget nyújtanak támadás során, ott vannak, tehát önkéntes vagy, vagy szakmai ápolók, segítségnyújtók, rendvédelmi, vagy orvosok, akik érintetteké válnak ezáltal, és ők is hatásokat szenvednek el. Aztán van egy csoport, akiknek mondjuk a, a személyes tulajdon sérül meg. Egy autóbomba robbantás, akkor egész házak pusztulnak el. Most röviden is tekintsük át azokat az általános hatásokat, amelyek tapasztalhatóak az áldozatok körében. Három szintet tudunk megkülönböztetni. szintet az első, az klinikai szint, tehát a, a szimptomákat szenvedők sorolhatók ide, a posztraumatikus stressz, stressz disorder szimptoma legismertebb ebben az esetben a súlyos traumát elszenvedett betegek körében. És itt hát vannak kevésbé specifikusak, depresszió, szorongás, személyiségzavarok alakulhatnak ki. Az emberek viselkedése megváltozik, magába fordul, lesz irritálható, vagy akár erőszakossá válik az egyén egy-egy ilyen trauma elszenvedése után, és nagyon gyakori az alkohol vagy más ö, pszichotropikus szerek fogyasztása, illetve túlzott fogyasztása ilyen esetekben. Aztán van egy, az egésznek egy társadalmi, szociális dimenziója. Itt például a, a közvetlen környezetreakciói írhatóak le, vagy a szélesebb körű társadalmi környezet, intézmények, média, az emberek körül közvetlen környezete, vagy közvetett környezete, Hogyha ez a környezet nem megfelelő, az áldozat sokszor úgy érzi, hogy elutasítja őt a társadalom vagy, vagy a szociális köre, egyfajta elszigetelődés lehet ennek az eredménye, társadalmi elzártság. Lehet aztán még egy dimenziót meghatározni, hatásdimenziót vagy szintet, az egzisztenciális szintet. Tehát az ember egész életét, életfelfogását felforgatja egy ilyen támadás, a, a létállapotát a, alakítja át, a biztonság, alapvető biztonságérzetét, a világban való helyét forgatja fel. Ez is súlyos gondokat okozhat az önértékelésben és általában a világban való létben. Egy egyre inkább technológiai és gyorsuló világban, amelyben élünk, sokszor megfeledkezünk ez utóbbi tényezőkről, csak a klinikai eredményekre, a kemény szimptomákra, a konkrét egészségügyi hatásokra koncentrálunk, és nem nagyon veszük figyelembe, hogy utána hogyan él egy ember, ha amúgy elrehozták fizikailag. Holott nagyon fontos és itt is meg, kell, meg lehet húzni hat, határt a terrorista áldozatok és másfajta áldozatok között e dimenziók tekintetében. Mint mondott, nem csak a klinikai aspektusokra lehet ezeket értelmezni, ezeket a különbségeket, hanem a kettes és hármas pontban megjelölt dimenziókban is jelentkeznek. Szociális és egzisztenciális vonatkozásban. a, általában a legnagyobb hatással az emberek társadalmi beágyazottsága sérül, hogy a közelebbi, távolabbi szociális környezetük, az illeszkedésük, érzéseik, percepcióik, önképük változik meg ezeknek az embereknek. Az áldozattá válás egy, egy szociális folyamat, relációkban valósul meg társadalmi relációkban, szociális kontextusban, társadalmi kontextusban. És ez egyfajta másodlagos, hogy megújult viktimizációt hozhat magával. Mikor először kezdtem dolgozni áldozatokkal, 90-es években. Érdekes volt, hogy mennyire keveset beszélnek a konkrét támadásról ezek az áldozatok, hanem a, a, az igazgatásról, a jogrendszerrel való bajlódásukat, írták le inkább hogy a sajtóval, a politikusokkal való bajlódásukat, bosszúságaikat. Mint hogyha a társadalmi, a szociális környezetük jobban fájna nekik, vagy bosszantaná őket, mint maguk a terrorista támadások. Egy publikáltam egy cikket 99-ben a tapasztalataim alapján, ebből látható az idézet. A ténylegesen specifikus ö, sajátsága ennek a betegcsoportnak nem a, a, a, a zavarok típusa vagy, vagy mértéke meragadható meg, hanem a pszichológiai átalakulás húzza meg a határt közöttük és más traumatizált csoportok között. Nem a klinikai, hanem a, a pszichoszociális különbség. Őket felháborítja az a válasz, amit a társadalom adott, és az intézmények, társadalom intézmények az ő szenvedéseikre. Ebben sajátságos az a csoport, egy általános irritációban élnek, és ez egyfajta mentális státusz, egyfajta áldozatmentalitást okoz hosszú távon. Sértődöttek, túlérzékenyek, és ez egy szociális elszigeteltséghez vezet. Ez a mentalitás pedig ö, esemény láncolatnak tudható be olyan tapasztalatoknak, amelyek a támadás után érzékelnek, ez a megújult, vagy a másodlagos viktimizáció. Ezt követően egyébként Spanyolországban jogszabálymódosítás állt be, és a jogszabálymódosulás igyekezett védeni, a, támogatni a terrorista áldozatokat, azok sajátságos igényeit. A belügyminisztérium hatáskörében történtek intézkedések. Ez helyén való ugyan, de még sokat teendő bármint mondottam, a e kezdeti felismerés után jelentősen változott a helyzet. Lépjünk tovább most a különféle olyan helyzetekre, amelyek másodlagos viktimizációhoz vezethetnek. Ezek közül az első a rendőri fellépéshez kapcsolható. Nem is olyan régen találkoztam egy olyan beteggel, aki a PTSD-től szenvedett. Ugye ez azt jelenti, hogy egy nagyon súlyos traumán ment keresztül egy támadás következtében. Leginkább azonban azok a képek jelentek meg a fejében, azok okoztak a legtöbb gondot, amelyek a rendőri fellépést ábrázolták. Nagyon rosszul bántak vele, mint hogyha gyanúsított lett volna. Elég brutális rendőri fellépéssel kellett megbirkóznia, úgyhogy a trauma érzését inkább a rendőri fellépés okozta, nem is maga a támadás. Nagyon fontos, hogy a rendőri fellépés nyugodtan történjen, óvatosan és érzékenyen reagáljanak a, az áldozatok igényeire. A nem megfelelő fellépés tulajdonképpen büntetlenséggel ruházza föl az elkövetőt. Ugyanakkor, hogyha a terrorista hálózatok ellen sikeres a rendőri akció, az nagyon is megnyugtató az áldozatok számára. A második gondolat a jogi eljárások. Nos, ezek nagyon hosszadalmasak, bonyolultak lehetnek, és nagyon sok esetben összetettek, bonyolultak. Az áldozatok nem látják ő, nem látják át ezeket, ez inkább kínzás számukra, és ez nagyon is próbára teszi a türelmüket, a kitartásukat. Aztán természetesen a bizonyíték terhe, és ott van, nagyon gyakran az áldozatoknak kell bebizonyítaniuk azt, hogy valóban áldozatok, hogy szenvedtek, és gyakran ez egy nagyon hosszadalmas időszak, jelentéseket kell írni, teszteken kell átesniük, hogy aztán ezeket bizonyítékként a bíróságok rendelkezésére bocsáthassák, ez is a viktimizáció egyik forrása. Amikor a terrorista áldozatok hálózatával együtt dolgoztam, majd a belügyminisztériummal Spanyolországban, akkor arra a tapasztalatra tettem szert, hogy rendszeresen rendszeresen támogatást kellett nyújtani az áldozatoknak a jogi eljárások során. Volt egy ilyen szervezet, amely ezzel foglalkozott, egy, szerintem ez nagyon-nagyon jó ötlet, hiszen az áldozatok gyakran úgy érzik, hogy teljesen el vannak veszve, illetve nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, nem látják át ezeket a jogi kanyargós utakat, úgyhogy ebben a segítség nagyon fontos számukra. Aztán az igazságszolgáltatási rendszerről még egy gondolat, hogyha megengedik. Igazságos kell, hogy legyen, és arányos az igazságszolgáltatás. Gondolok itt különösen az ítéletekre, illetve a kompenzációra. Sajnos nem mindig ezt tapasztaljuk. Az egyik legfontosabb probléma az áldozatok számára az az, hogy nem látják az arányosságot érvényesülni a között, hogy milyen kárt okozott a terrorista támadás, illetve a büntetés súlya között, és ez szintén nagyon is káros lehet az áldozatok számára, hiszen nagyon mélyen megérinti őket ez az igazságtalanság. Aztán van még valami, ami neheztelést von maga után, ez pedig a politikusok fellépése. Nagyon gyakran politikai okokból kifolyólag az áldozatok nem kapják meg a megfelelő bánásmódot, vagy a megfelelő megnyugtatást. Aztán a harmadik gondolat az intézményi megközelítés. Megfelelő jogi keretet kell felállítani, a védelemnyújtásra megfelelő intézkedéseket kell nyújtani az áldozatok számára védelmet, kompenzációt. Nagyon fontos az, hogy szociális munkások dolgozzanak ezen a területen, és ők megfelelő képzést kapjanak, felismerjék a szükségleteket, az igényeket. Ezen kívül áldozati szövetségekkel is együtt kell dolgozni, megfelelő kommunikációs csatornák kihasználásával. Aztán ott van az egészségügy. Azonnal egészségügyi szolgáltatásra van szükség, ennek hatékonynak kell lennie, illetve hosszú időn keresztül kell biztosítani ezeket. Ez is nagyon fontos. Fontos a pszichológiai segítségnyújtás, támogatás. Az egészségügyi rendszernek egyértelműen látnia kell azt, hogy milyen szükségletek vannak, illetve készen kell állnia arra, hogy támogatás, segítséget nyújtson. Gyakran sajnos nem ezt tapasztaljuk, az áldozatok nem kapják meg a szükséges segítséget. Nem kapják meg azért, mert az egészségügyi rendszer nincs rendesen fölkészülve, illetve az ott dolgozók nincsenek fölkészülve erre. Fontos tehát, hogy különleges csapatokat képezzünk, legyenek olyan hálózatok, amelyek minden öm, körülményre fölkészüljenek, gondolok itt vészhelyzetekre, illetve hosszú távú fellépésre is. Itt az alapelv az lenne, hogy egyénre szabott támogatást és figyelmet kell nyújtani az áldozatoknak. Mindenki egyedülálló, és a saját helyzetéből kifolyólag specifikus igényei vannak. Ezért nagyon fontos, hogy olyan szociális munkások legyenek ebben a rendszerben, akik fölismerik ezeket az igényeket, és megfelelő szociális, illetve pszichológiai szolgáltatásokat tudnak nyújtani. Ezen kívül figyelembe kell venni azt is, hogy ott van a klinikai szint, a kapcsolati szint, illetve az egzisztenciális szint, amint ezt már korábban említettem. Aztán ott van a közvélemény. A társadalomban vannak olyanok, akik a terrorizmus áldozatait igazából csak nehézségként kezelik. Ezek olyan csoportok, akik nem szeretnének előre mozdulni, nem szeretnének fejlődni. A támogatás hiánya a társadalom részéről további viktimizációhoz vezethet. A média is nagyon fontos szerepet játszik Spanyolországban. Természetesen nagyon sok vélemény érvényesül. A médiában látható, hogy vannak, akik támogatják ezeket a terrorista támadásokat, illetve fellépéseket. Ezt tapasztaljuk a médiában, és ez ismét nagyon károsan érinti a támadás áldozatait. Aztán gyakran azt látjuk, hogy a szenzációhajház, a média nem elég diszkrét, nem gondolnak az áldozatokra. Nagyon fontos lenne pedig, hiszen a média képviseli a társadalom hangját, és ennek eredményeképpen az áldozatok úgy érezhetik, hogy a média bírálja őket. Ezen kívül különlegesnek érzik magukat az áldozatok, mert azok is olyan támadás áldozatai, amelyeknek nem ők voltak a célpontjai, hanem maga a társadalom, ezért bűnbaknak érzik magukat, mártírnak egy általános ügyben. Gyakran a társadalom, vagy maga a kormány nem nézhet félre, nem hunyhatja be a szemét, így érzik az áldozatok. Megfelelő reakcióra van szükség, megfelelő kompenzációra. és nagyon fontos ez az áldozatok számára, hiszen érzik azt, hogy milyen súlya lép fel az igazságszolgáltatási rendszer. Nagyon gyakran tisztelettel fordulnak az áldozatok felé. Hogyha nem ez történik, akkor sajnos további viktimizáció történik, megerősödik az elkeseredettség, a frusztráció. A társadalomnak tehát felelősségteljesen kell reagálnia egy támadásra, és ezt kell mutatnia az áldozatok felé. Meg kell akadályozni azt, hogy az áldozatok tovább viktimizálódjanak. Nagyon szépen köszönjük Raúl Námának ezt az előadást, aki a gyakorlati szakember hosszú távú tapasztalatát megosztotta velünk mind a pszichológiai szempontból, míg a terrorizmus áldozatainak az integrációja, illetően a társadalomban. Ezen kívül a, a, a gondatlan élet elvesztése valóban jó megállapítás, aztán a kettős viktimizáció, aztán annak a problémái, hogy valóban hallják a hangokat az áldozatoknak, és a frusztráció. Nagyon szépen köszönjük ezt a, az előadást, amely kiváló képet vázolt föl a mai napra, amely az Európai Parlamentben az áldozatok jogaival foglalkozik. Valóban valószínűleg nagyon sok kérdés lesz. Azt szeretném, hogyha ezeket csoportosítanánk, tehát azért kérem a képviselőknek, hogy rövidek legyenek a kérdéseikben, mert utána soros a programunk, és egy kicsit már is hátrányban vagyunk. Most pedig Valenciano és Morvai Krisztina kollégák hoznak szól, Anna Gomes lesz először. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm szépen mindenkinek, hogy megszervezték ezt az ülést. A fejet hajtanak az áldozatok előtt, és beszélnek mindazokról a következményekről, amelyeket figyelembe kell vennünk Ravon Nealmának szeretném célozni a kérdésemet. Beszélt mindazoknak a, mindazokról a következményekről, amelyekben az áldozatok szenvezet, szenvednek. Nyilván itt a terrorizmus áldozatokról beszélünk, tehát európai áldozatokról, de tudjuk, hogy a terrorizmus áldozatai a világban nem európaiak nagy számban, szerencsére, ugyanakkor nálunk nagyon sok nem európai áldozat is van, akik a terrorizmus áldozatául estek, nagyon sok menekült például. És és legtöbbször ők nem kapnak támogatást, elsősorban pszichológiai támogatást. És ez a szenvedés a személyiségükben változásokat okoz. Ezért szeretném megkérdezni a professzor úrtól, hogy mit gondol arról, hogy a hatóságok gyakran figyelmen kívül hagyják ezt az aspektust, tehát, hogy azok az emberek, akik foglalkoznak az áldozatokkal, elsősorban a rendőrök, Ugyanakkor nagyon sok olyan európai, európai ember is van, aki a terrorizmus áldozatáként él, Sosem fogom elfelejteni egy hölgyet, egy jazidi hölgyet, akivel egy Görögországban, egy menekültáborban találkoztam, és aki elmesélte nekünk, hogy saját, hogy mit tapasztalt. Felteszem magamnak a kérdés, hogy, hogy milyen állapotban lehet most ez a hölgy, aki semmilyen támogatást nem kapott. Nos, akkor az, eh, eh, köszönöm szépen, elnök asszony, én vagyok az árnyék jelentéstevő. Köszönjük a professzor úrnak, hogy csatlakozott ma hozzánk, és szeretnék Anna Gameshez csatlakozni. Tulajdonképpen ő már feltette azt a kérdést, amelyre én gondoltam a spanyol képviselők e, ebben a szakbizottságban szinte legtöbbünk férfiak és nők tudják, ismernek áldozatokat, mert vagy a család tagjai voltak, vagy pedig szoros barátok, akik az ETA terrorizmusának az áldozataival váltak. Minden áldozat másként éli meg ezeket az eseményeket és épp ezért különböző módon próbálnak megbérkózni ezekkel a kérdésekkel. Nos, igazán nem kérdésem van, hanem megjegyzésem. Spanyolország kulcs szerepet játszott a, tudat, a felismerésére ezeknek, felismerésében ezeknek a problémáknak és az áldozatok segítésében Európában az ISIS terrorizmusnak is vannak áldozata, és nem hiszem, hogy őket elismerik, és nem hívják fel a figyelmet, vagy hogy felhívnák rájuk a figyelmet. Szükség van arra, hogy a terrorizmus áldozatait, akik figyelmen kívül hagytak, és épp ezért kétszeres áldozatok voltak, azokat megfigyeljük. Elnök, köszönöm szépen! Nos, akkor köszönöm, köszönöm szépen. Köszönjük Nehama professzor úrnak, hogy eljött, és 20 év tapasztalatát megosztotta velünk az előadásában. Nagy, nagyon fontos ez a szakbizottságunk számára. Amit tőle hallottunk, segít majd bennünket azokban az ajánlásoknak a kialakításában, amelyeket most szeretnénk megfogalmazni. Az Európai Bizottságnak is el kell ismerni ezt a munkát, ugyanis jelenleg a tagállamoknak végre kell hajtani a terrorizmus elleni irányelvet át kell ültetni, amelyben vannak ajánlások a terrorizmus áldozatainak is, és a tagállamok, akiknek vannak terrorizmussal kapcsolatos tapasztalatai, nyilván reagálni fognak erre, és segítséget fognak nyújtani azok, akik, azoknak, akik segítenének, segítenek a terrorizmus áldozatainak, hogy a problémáikkal megküzdjenek. Nagyon fontos nem elfelejteni, hogy itt biztosítani kell azt, hogy a terrorizmus áldozatait ne tolják félre, és a társadalom fő áramlatából ne kerüljenek ki. Nagyon értékes lehet ez a tapasztalat más emberek számára. Épp ezért a különleges bizottság munkáját figyelembe kell venni, erre kell alapozni a munkánkat, azért, hogy a, ennek a jelenségnek a különböző aspektusaival is foglalkozhatunk. Az új protokoll, az új fajta terrorizmus nagyon sok különböző nemzetiségű áldozatot hagy maga után. És gyakran nem azok szenvednek csak, akik közvetlenül érintettek, hanem mások is például a konzulál, konzuli szolgálatok, ahol nem megfelelő a felkészítés, nincsenek megfelelő ismereteik. Hogyha más országokban hogyha a saját országában is ilyen nehéz a helyzet, akkor képzeljük el, hogy milyen nehéz lett a helyzet olyan országban, ahol az áldozatnak a nyelvét nem értik, nem tud beszélni az ügyvéddel, és a többi. Tehát mindaz, amit ön említett, az kiterjesztendő a, az a megújult, tehát az új reviktimizáció áldozatai számára, különösen amikor nem a saját országukban vannak. Itt tehát mindannyiunk számára feladat ez, elsősorban az Európai Unió számára, hogy segítsenek ezeknek az áldozatoknak, elnök. Köszönjük szépen. Most Morvai Krisztina kap szót. Éppen mély együtt magyar nyelven beszélek anyanyelvemen mély együttérzéssel és szeretettel gondolok a terrorizmus áldozataira és a terrorizmus közvetlen áldozatainak hozzátartozóira évek óta mély szimpátiával és nagyra becsüléssel figyelem képviselőtársnőnket akinek húsz évvel ezelőtt bátyja és sógornője terrorcselekmény áldozata lett spanyolországban

Okay. Szeretettel és együttérzéssel gondolok a terrorizmusnak az elsődleges áldozataira, akik meghaltak, vagy súlyos sérüléseket szenvedtek, illetőleg a közvetett áldozatokra, hozzátartozókra, mélyen átérezve a veszteségüket. Nagy szimpátiával és nagyra becsüléssel figyelem képviselőtársunk nőnknek a munkáját, aki a terrorizmus megelőzéséért és kezeléséért harcol európai parlamenti képviselőként. Neki, ahogy most is hallottuk, 20 évvel ezelőtt bátyja és sógornője vált áldozatává a baszk ETA szervezetnek. Ugye a baszkföldön élő emberek egy alapvetően igazságos célért autonómiájukért függetlenségükért harcoltak néhányan közülük ugye megengedhetetlen eszközökkel. Azóta megoldódott a helyzet, tudomásom szerint békesség van, voltam Baszkföldön, láttam nagyfokú autonómiát kaptak. Ma Európában ellentétben azzal ami a programunk első közel másfél órájából kiderült ugye hiszen professzor úr is mint pszichiáter az eta szervezetnek az áldozataival foglalkozik ma európában nem az eta baszk szervezet terrorcselekményeitől kell tartanunk és nem azt kell átélnie európai honfitársainknak az európai unió mesterien tudja eltorzítani a valóságot ez az egyébként nagyon fontos ö, esemény ami a terrorizmus áldozatairól szól is jó példa erre hiszen gomez asszony is ö, felszólalt és elmondta milyen rettenetes hogy a tömeges európába érkező migráció alanyai kiemelt áldozatai itt Európában a terrorcselekményeknek, és ővelük senki nem foglalkozik. Szeretném elmondani, hogy a tömeges migrációval lehet, hogy áldozatok is érkeznek, de a tömeges migrációval érkeznek az elkövetők is, és ideje lenne most már egy kicsit erről is beszélgetni. Arról, hogy kik voltak az elkövetői az elmúlt évek brutális európai terrorcselekményeinek, és mi lenne a megelőzésnek a legkézenfekvőbb módja. Ugyanis az, kedves képviselőtársaim, ami itt elhangzott, hogy itt az Európai Parlamentnek az a fő tennivalója, hogy szervezzük meg, hogy aki látja a levegőbe repülni a gyerekét, vagy az édesanyját, vagy a hozzátartozóját, és történetesen külföldi, az nagyon praktikusan már az adott országban kapja meg a biztostó társaságtól a segtséget ezt én felhábortónak tartom mert úgy gondolom hogy elsősorban a valódi megelőzésre kellene törekedni és a vak is látja és mindenki tudja hogy a valódi megelőzés az lenne hogyha a nehézségeket a szegénységet ne tessék engem leálltani mert más se álltott le és nem beszélek többet mint mások jó én elhiszem hogy ezek kellemetlenek ezek a dolgok az Európában. Európai Uniónak. Bennünket korlátoz az idő, és ezért most euh, euh, volt szíves elnökasszony leállítani. És a kérdésem pedig az, hogy az áldozatoknak mennyire Alors, fontos, nem hagyja elmondani. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket az Európai Unióba. Éljen a demokrácia. Köszönöm szépen, Monika Holmeyer, Holmeyer kap szót, aki az egyik árnyék jelentéstevője ennek a szakbizottságnak. Tessék, megadom a szót. Kérem, hogy röviden. Kedves kollégák, elnök asszony, lehet kérdés feltenni, de társ előadásokat tartani nem. Egy kérésem a szakbizottsághoz kérésem, hogy ne keverjük össze a körtét az almával. Azok, akik háborús területekről jönnek, azokat másképp kell megítélni, mint azokat, akik gazdasági okoknál fogva jönnek ide. Teljesen más hatások elől menekülnek, teljesen más státuszuk van, nem szabad összekeverni a két kört. Azok az áldozatok, akik gyerekek szociálpedagógiai, orvosi, jogi és egyéb támogatásra van szüksége, meg kell kapják azokat. Ugyanakkor az elkövetőket nem csak sok esetben nem kezelik megfelelően az áldozatokat, politikai vagy egyéb oknál fogva, milyen egyéb intézkedéseket lehetne hozni ön szerint, annak érdekében, hogy orvosoljuk ezt a helyzetet? Köszönöm szépen. Most akkor Hallottunk hozzászólásokat, kérdéseket, tehát kérem most professzor urat, hogy viszonylag korlátozott időtartam alatt próbáljon válaszolni rá, de nagyon fontosnak tartottam az aszmecserét. Öné a szó. Köszönöm szépen. Rövid leszek. Azt hiszem, hogy a más országokból származó áldozatok kérdése rendkívül fontos. Nagyon sok munkát végeztünk azon áldozatokkal, akik abban az országban szenvedtek sérülést vagy halált, ahol a terrorista cselekvés is megtörtént. De ugyanakkor, amikor az egész társadalomról beszélünk, és akkor azon áldozatok kérdése, akik nem ismerik annak az országnak a nyelvét, amelyben a terrorizmus, terrorista cselekmény történt, az nyilván kommunikációs problémát jelent, és a problémák azok megsokszorozódnak. Tehát ez egy nagy különbség. Amikor a hazai körülményekről van szó, tehát arról a terrorizmusból, amely ugyanabban az országban történt, ott ott valóban léptünk előre, de más országok áldozatai most kell, hogy a középpontba kerüljön. Épp ezért meg kell találni a módját annak, hogy segítsünk ezeknek az embereknek, hogy ki tudják fejezni a gondolataikat, Ezeket a szükségleteket figyelembe kell venni, el kell ismerni az európai társadalomnak, és a szükségleteket ki is kell előgíteni, és ezt megfelelően kell megtenni, megfelelő méretű figyelemmel. Nyilvánvalóan ez egy bonyolult kérdés lehet, és egy másik, akár konferenciára lenne szükség, hogy erről beszéljünk. Nos, ez ennyit a más országokból származó áldozatokról. Agáta kolléga nagyon fontos kérdést vetett fel, hiszen az áldozatok nem csak áldozatok, hanem példát is jelentenek a társadalom számára. Azt hiszem, hogy szükség van valamilyen fajta párbeszédre az áldozatok és a társadalom között ahol mindkét oldal ugyanaz, olyan körülményekből, feltételekből indul ki. Meg kell osztaniuk a történeteiket, a erős pontjaikat egy olyan társadalom, amely nem érti meg az áldozatokat és a problémáikat, az egy olyan társadalom, amely ben hiányoznak a szükséges emberi és szociális tulajdonságok, már pedig ennek léteznie kellene a 21. századi Európában. Egy másik kérdés a azt hallottuk, hogy a baszk földön megoldották a problémákat, de hát nem igazán oldották meg. Az ETA most már nem öl ugyan embereket, de a szociális terrorizmus, az alacsony szinti terrorizmus és ellenségeskedés még mindig létezik Baszkfoldon, és a társadalom még mindig úgy, ér, úgy érzi, hogy nem oszthatja meg a gondolatait, mert tart, től, tart a következményektől. Nagyon sokan elhagyták Baszkföldöt a szociális nyomás miatt. Tehát a terrorizmus az nem csak terrorizmus támadásokról szól, szól, hanem van alacsony szintű terrorizmus is, ezt világosan kell látni. A politikai közbeavatkozás különleges kérdése azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között vannak olyan kormányok, amelyeknek párbeszédet kell fordatni, vagy tárgyalni terrorista csoportokkal vagy ezen terrorista szervezetek politikai szárnyaival. Ennek eredményeként gyakran engedményeket sikerül kicsikarni, és ezek az áldozatokat sértik. És ekkor történik a másodlakos viktimizáció. Ezt ugyanakkor nem lehet elkerülni, hanem inkább arról van szó, hogy a prioritásokat hogyan kezeljük. Ugyanakkor ez a sérelmeknek nagy forrása, de remélem, hogy ennyi elég lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen egyrészt a prezentációt, amely érzékeny volt, pontos és nyitott felvázolta a perspektívát, felvázolta az előttünk álló kihívásokat, mind a társadalom szempontjából, mind pedig az áldozatok szempontjából, valamint köszönjük szépen, hogy választ adott méghozzá pontosan és röviden az elhangzott kérdésekre. Szólt a külföldi áldozatokról, illetve illetve szólt az áldozatok magaviseletéről is, valamint a spanyolországi helyzetről. Még egyszer tehát köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és most pedig a panel következik. Reméljük, hogy velünk marad az egész munkanap folyamán amely az áldozatokra összpontosít. Köszönjük szépen, elnök úr, és köszönjük, szép, hogy, köszönjük szépen az előadónak még egyszer, és köszönjük, hogy ilyen jól beszélt franciául is. Alors, j'invite euh, les membres du panel. Most pedig a panel tagjait kérem föl arra, hogy jöjjenek ide a pódiumra, és közben gyorsan bemutatom őket, hiszen ö, kevés az időnk, ezért megpróbálok gyorsítani egy kicsit. Nézzük tehát, az előadóink a következők. Mindenki az áldozatokkal foglalkozik, illetve az áldozatokkal való bánásmódról fog szólni. Kérem tehát, hogy fáradjanak ide a pódiumra. Asztola asszony, Ramos Pinheiro asszony, Alors sur cette question, répondre aux besoins des victimes du terrorisme, évidemment. Tehát minden, mindennyiójuk a terrorizmus áldozatainak helyzetére, körülményeire reagál, morális, erkölcsi, pszichológiai szempontból, illetve a jogi aspektusokkal foglalkoznak. Tajani elnök úr általános képet festett arról, hogy milyen dokumentumokat fogadtunk el, illetve melyek azok, amelyek az átültetés szakaszában mennek. A 2012-es irányelv egy minimum standardot hozott létre, azonban ezt nem sikerült még minden tagállamban megvalósítani, Írországra és Görögországra gondolok, de vannak olyan tagállamok, amelyek még nem teljesítették ki jogalkotási feladataikat. Úgyhogy minden további késlekedés nélkül a asszonynak fogom megadni a szót, aki a jogi helyzetet fogja vázolni, illetve arról fog szólni, hogy milyen konkrét intézkedések születtek. Egyrészt a 2017-es irányelv kapcsán, javítja magát az elnök, 2018. szeptemberéig kell ezeket teljes mértékben átültetniük saját jogszabályaikba a tagállamoknak, tehát akkor rögtön meg is adom a szót Asztola asszonynak, és közben a többi panelistát is szeretettel köszöntöm. Elizabeth Kájules asszonyt nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, Két évvel az áventemi támadások után vállalta ezt a szerepet. Önnek is meg fogjuk adni a szót, most pedig Asztola asszony következik, hogyha lehet, akkor maximum 15 percben szóljon. Mindenkinek körülbelül ennyi idő áll rendelkezésére, hogy utána kérdéseket hallgathassunk meg, illetve azokra válaszolhassunk is. Tisztelt képviselő hölgyek és urak, hölgyeim és uraim, először is szeretnék köszönetet mondani ennek a szakbizottságnak azért, hogy ilyen fontos témával foglalkozik, és megszervezte ezt a mai eseményt, és köszönöm szépen a támogatást. Köszönöm szépen, hogy megvédik az áldozatok jogait, és ide tartoznak a terrorizmus áldozatai is. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a mai napon, és hozzájárulhatok ehhez az eszmecseréhez, amely arról szól, hogy hogyan tegyünk eleget az áldozatok szükségleteinek, igényeinek. Nagy köszönettel tartozom Nahava úrnak, aki bemutatta ennek a kérdésnek különböző aspektusait. Valószínűleg ismételni fogom őt részben, de egy ilyen téma esetében azt mondhatjuk, hogy ismétlés a tudás anyja. Először um, arról szólnék, hogy milyen konkrét szükségletei vannak a terrorizmus áldozatainak, aztán az Európai Uniós szabályokról fogok beszélni, amelyek erre kívánnak reagálni, és végül pedig arról, hogy ezen szabályokat hogyan valósítják meg a gyakorlatban, hogy tényleg érvényesüljenek az áldozatok jogai. 2012-ben fogadtuk el az irányelvet, amely az áldozatok jogaival foglalkozik, és Azóta különböző szabályokat vezettünk be, minden áldozat egy védelmi rendszerre támaszkodhat, a jogokat pedig el kell ismerni, és tiszteletteljes, professzionális és diszkriminációmentes formában érvényesíteni kell. Ez azonban nem elegendő. Mindenkit saját igényei alapján kell ö, ellátni, illetve így kell velük bánni. Ma arról beszélünk, hogy a terrorizmus áldozatait hogyan védjük, milyen védelmet nyújtsunk nekik. Természetesen külön támogatásra szorulnak, hiszen különleges helyzetben vannak, és ezért különlegesek a szükséglete is, ahogyan ez elhangzott. A terrorista támadások nagyon is brutálisan sérték az egyén alapvető jogait. Az alapvető cél a terror kialakítása és az ártatlan áldozatok célba vétele. ez pedig különböző országokból származó embereket véletlenszerű formában érint. Azonnali orvosi és pszichológiai támogatást kell nyújtani az áldozatoknak. Pszichológiai támogatást rögtön a támadás után, ez nagyon fontos, hiszen csak így lehet elkerülni a trauma utáni stressz rendellenesség fellépését. Hosszú távú orvosi ellátásra van szükségük, Azért, mert mind fizikailag, mind pedig pszichológiai súlyosan sérültek. Az államnak és a társadalomnak ezt látnia kell, el kell ismernie, erre is utalná a doktor úr. Ez rendkívül fontos az áldozatok számára, hiszen a cél a terroristák szempontjából a társadalom volt, illetve az állam, nem pedig maga az egyén, a magánszemély. És végül biztosítani kell az információhoz való hozzáférést, illetve támogatást kell nyújtani a jogi eljárás során, és ide tartozik a kártérítés is. Ez nagyon fontos, Azért, mert nagyon sok áldozat véletlenszerűen érintett, illetve határon átnyúló tevékenységről van szó. Tavaly márciusban fogadtuk el a terrorizmus elleni irányelvet, és ez lefedi az áldozatok igényeit, azonban egy törvény csak annyit ér, amennyiben a gyakorlatban is érvényesítik azt. A tagállamok számára még fél év áll rendelkezésre, hogy átültessék saját jogszabályaikba ezt az irányelvet. A jó megvalósítás, átültetés azon múlik, hogy horizontálisan érvényesülnek az áldozatok jogai, ezért hangsúlyoznám az áldozatok jogaira vonatkozó irányelv fontosságát nem lehet erős reakció anélkül, hogyha nincsen általános áldozatjogi politika. Például, hogyha nincsen kellő mértékű struktúra, amely támogatást nyújt az áldozatoknak, nagyon nehéz biztosítani a specializált támogatást rögtön a támadásokat követően. Ez azonban mindkét irányban igaz. Robosztus, hatékony politikára van szükség, és ennek meg lesznek a pozitív hatásai a áldozatjogi kérdésekben is. A megfelelő struktúrák előbb vagy utóbb pozitív hatással lesznek az általános áldozatjogi politikára is. Aztán van még egy nagyon fontos aspektusa a jó jogszabályba való átültetésnek, ez pedig az együttműködés és a kölcsönös tanulás. A terrorizmus ellenes irányelv jó pár kötelezettséget, általános kötelezettséget irányoz elő, és a nemzeti hatóságok feladata az, hogy megfelelő megoldásokat találjanak, hogy ezeket az intézkedéseket valóban hatékonyan megvalósítsák. Ez pedig nagy kihívást jelenthet a tagállamok számára, különösen azon tagállamok számára, ahol nem történt terrorista támadás. Az egyik eszköz, amelyhez hozzájárul a bizottság, támogatást nyújtva a tagállamoknak, hamarosan megszületik, ez pedig egy európai koordinációs központ a terrorizmus áldozatai számára. A bizottság elfogadta a kísérleti tervet, a kísérleti projektet, amelyet az Európai Parlament nyújtott be, és valóban támogatjuk ezt a projektet. Egy millió eurós költségvetéssel kívánjuk támogatni. Az év folyamán a DJ Justice egy eljárást indít, amely keretében fölállítja a központot. 2019-re tervezük a központ megnyitását. Ez a koordinációs központ a szaktudást fogja majd össze ebben a témában. Nehama doktor is megemlítette, hogy a szaktudást, a szakértelmet össze kell fogni minden országban. Lehet, hogy nehéz ezt országonként megszervezni, ezért egy Európai Uniós szint létrehozása szerintem nagyon is kívánatos. Ezzel támogatást nyújtunk a nemzeti hatóságoknak, illetve az áldozati szervezeteknek, az Európai Uniós szabályok érvényesítésében irányelveket fog kiadni, iránymutatást fog adni, illetve képzést biztosít. A 2012-es irányelv kapcsán a bizottság megvizsgálja, hogy a különböző eszközöket, illetve intézkedéseket mennyiben érvényesítik a tagállamok. 2016-ban hivatalos értesítést kapott 16 tagállam, illetve felhívást. Ennek eredményeképpen a bizottság indoklással ellátott véleményt kellett, hogy küldjön 2017-ben Görögországnak, illetve Írországnak. Most arra minden tagállam kialakította saját nemzeti intézkedéseit, bár úgy tűnik, hogy három tagállam csak részben ültette át ezeket a gyakorlatban, Írország, Szlovénia és Románia. Ahogy már említettem korábban, a terrorista támadások áldozatai kapcsán még hat hónap áll a tagállamok rendelkezésére, hogy megvalósítsák a jogszabályokat. Nagyon sok minden történt tehát eddig, de még hosszú az előttünk álló út, és valóban várom, hogy együttműködhessünk az Európai Parlamenttel, illetve a tagállamokkal ebben a témában. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és várom a vitát. Merci beaucoup. Nagyon szépen köszönjük, a asszony. A, az igazságügyi főigazgatóság, aki az igazságügyi főigazgatós nevében beszélt. Ugyanakkor a, olyan projektekről beszélt, és emlékezte a tagállamokat a feladataikra. Van egy kis idő kérdésekre, amelyeket asztala asszonynak tehetnek fel, tehát önöké most a szó, hogyha szeretnének, mivel ez nyilvános meghallgatás, a közönség soraiból is felt, kérdéseket feltenni, akkor önöké a szó. A petét meghallgattam mindent, nem lehetne meghallgatni mindenkit, és utána cserét folytatni? Jó, rendben van, mondja az elnök. Akkor Szornya Ramos Pinénőlnek adom meg a szót, aki a terrorizmus áldozatai támogatásának a főigazgatója a Spanyolországi Belügyminisztériumban. Öné a szó. Köszönöm szépen. Spanyolul fogok beszélni. Először is Szeretném megköszönni ezt a különleges szakbizottságot, hogy megszervezte ezt a nyilvános meghallgatást. E, ugyanis nagyon időszerű ez a téma. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy március 11-én az Európai Unió a terrorizmus áldozatainak a napját emlékezett meg az áldozatokról Brüsszelben. Senki sem kérdejelezheti meg az Európai Parlament elkötelezettségét és érzékenységét, hogy az állampolgárok a szabadság jogállam térségében élhessenek a, ö, tavaly ö, felállítottuk az, al, az alapítványunkat, amely az áldozatokkal foglalkozatok. Én a spanyol kormányt is képviselem itt, ugyanis Spanyolországnak fájdalmas tapasztalatai vannak a terrorizmussal kapcsolatban, amely 1400 áldozatot követelt, és több mint tízezer ember érintette ez a terrorizmus. Épp ezért mi útörő szerepát játszottunk az ezzel a kérdéssel való foglalkozásban, és úgy érzem, hogy értékes módon hozzájárulhatunk ehhez a konferenciához nagyon fontos, hogy az áldozatoknak átfogó segítséget nyújtsunk. Kezdjük akkor az áldozatokkal. Spanyolország volt az első tagállam az Európai Unióban, hogy elfogadjon egy törvényt, amely a terrorizmus áldozataival foglalkozik. Ez 20 évvel ezelőtt történt. Erre szükség volt, mert a terrorizmus másfajta erőszaktól eltérően mint ahogy ezt hallottuk más előadóktól is, nyomást gyakorol az államra azért, hogy egy bizonyos fajta politikai projektet vagy ideológiát szakoljon rájuk, és a demokratikus értékeket támadják meg. A az áldozatok azért válnak áldozattal, mert egy politikai közösségnek a tagjai, és nincs más oka, hogy ezeké válnak. Aztán nézzük a globalitást. A Kataláni, Katalóniában történt tár, támadások 30 különböző nemzetiségű áldozatot szedtek. Ugyanakkor a spanyol állampolgárokat a dzsihadista támadások is érintették, amelyek az országon belül történtek. Ugyanakkor más országokban is, Párizsban, Brüsszelben, Londonban Münchenben, stb. csak hogy néhány példát soroljak fel. Ez emlékeztet bennünket arra, hogy milyen jellege van az újfajta terrorizmusnak. Ez egy olyan terrorizmus, amely határok nélkül működik, és nincsenek tulajdonképpen konkrét célkitűzései, hanem terrort és káoszt akar okozni er, a terrorizmusra adott válaszunknak épp ezért globálisabbá kell és átfogóbbá kell válni. Amikor terrorista cselekmény történik, akkor támogatni kell az áldozatokat és családtagjaikat, mindegy, hogy milyen nemzetiségűek. Meg kell könnyítenünk az administratív formalitásokat, és biztosítani kell azt, hogy ne váljanak kétszer is áldozatokká, mint ahogy ezt erre, erre e, e, rámutatott Nehama Masri professzor úr. Amikor a madridi e, támadások történtek 2004 márciusában és tavaly Barcelonában, akkor a kártalanítás és azot, azonnali támogatást nyújtottunk mind a spanyoloknak, mind más nemzetiségű áldozatoknak is. Ezzel azt próbáltuk biztosítani, hogy minden állam egyformán alkalmazza az irányelvet. Spanyolországban a tanácsban megfelelő, Spanyolország a tanácsban megfelelő konszenzust akart elérni 2018-ban az áldozatok bánásmódját illeten. Spanyolországban szeretnénk garantálni az összehangolt munkát, és a gyors információ cserét azért, hogy támogassuk az áldozatokat. Ez ennek átfogónak kell lenni, és hatékonynak. A harmadik kérdés az átfogó segítségnyújtás függetlenül attól, hogy milyen nemzetiségű, vállású, korú vagy más fajta körülményekből jövő áldozat, vagy hogy honnan származik, mind segítséget kap. Ugyanakkor a spanyol modell kit kifejezte, hogy fontos egy egységes jogi szervezet, amely összehangolja a, mind a kártalanítási munkát, és akár még pszichológiai vagy orvosi segítséget is nyújt, amennyire ez lehetséges hogy az emberek, az áldozatok, azok visszatérhessenek korábbi életükbe. Negyedik megjegyzésem. A szociális láthatóság és a politikai megoldások. Két szempontot kell figyelembe venni. Először egy olyan struktúrát hoztunk létre, amely kizárólagosan a terrorizmus áldozatokkal foglalkozott. A főigazgatómmal egy konkrét, különleges programunk van ezzel kapcsolatban. Aztán második ága az, hogy egy költségvetési sort szentelünk ennek olyan programokra, amelyek támogatják a terrorizmus áldozatait. Nagyon fontos, hogy ezek a szervezetek és a alapok felvázolják azt a politikát, amelyet, és használják azt a politikát, amelyet a belügyminisztérium hozott létre megfelelő közpolitikára van szükség, hiszen még csak nem is tudjuk, hogy milyen, mire lesz szükségük az áldozatoknak. Végül, de nem utolsó sorban az emlékezés. A spanyol terrorizmus áldozatok, ahogy a kollégáim is rámutattak, a méltóságnak a tanulságait vonták le, Eh, azért, hogy az áldozatok és családjaik eh, láthatóvá váljanak, és eh, ez nem jelenti a, a bosszút. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy a méltóságukat visszaadjuk nekik, és a, nekik és a családjaiknak a pszichológiai és másfajta kárért. És nyilvánosan til, megtiltják a terrorista cselekményeknek a dicsőítését, és és e alternatívát szeretnének e, biztosítani a terroristáknak, meg kell változtatni a gondolkodásmódjukat, hiszen enélkül ez nem lehetséges. Tavaly elindítottunk egy projektet, amely az áldozatoknak lehetőséget biztosít arra, hogy iskolába járjanak, azért iskolába látogassanak, azért, hogy a diákok közvetlenül hallassanak az ő tapasztalataikról. Az ilyenfajta tudás ugyanis segít megelőzni a jövőbeli erőszakot. Végül szeretném befejezni azzal, hogy emlékeztessék a spanyol törvény preambulumára, amely e, azt az e, a érzést fogalmazza, amely mindennyiunkban benne van. A társadalom méltóságát az a méltóság jelzi, amelyet mi támogatjuk és megvédjük azokat, akik a terrorizmus áldozatai. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Ramos Pinheiro asszony az él előadását, amely az eszközökről is beszélt, és arról a módról, ahol eh, a intelligens együttműködést eh, szervez meg az ő országa, amely egy olyan rendszert hozott eh, létre, amely az áldozatok szükségleteit figyelembe veszi. Köszönöm szépen, most pedig Elizabeth Crowlesnek adom meg a szót, aki arról fog beszélni ma itt, azt, hogy mit élt át. az áventemi támadások után két évvel, hogy érzi most magát. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretném egy nagyon rövid szöveggel kezdeni, mert le kellett jegyezzek. Mert talán, talán tudják, hogy ahogy közeledik a terrorista támadások évforduló, egyre nehezebb az áldozatok helyzete. Először januárban hívtak meg, akkor is nehéz volt beszélni erről, bár nagyon megtiszteltetés volt, hogy eljöhettem és megosztattam személyes tapasztalataimat, mert úgy gondolom, nem csak lehetőség ez, hanem kötelesség is, hogy elmagyarázzuk. E, ezeket a gondolatokat, javaslatokat, és annak a fényében tegyük ezt, hogy tudjuk, mi, mit is jelent áldozatnak lenni. Gyorsan megemléke, végigszaladnék ezen a dián, és megemlékeznék azokról, akik nem tudnak ma itt lenni velünk. És azt szeretném elmagyarázni önöknek, mit jelent áldozatnak lenni, és mit jelent kétszeres, háromszoros, folyamatos viktimizáció áldozatának lenni, mit jelent túlélőnek lenni. Tudnék, március 22-én, két évvel ezelőtt a terrorista támadás napján először áldozattá váltam, súlyos fizikai ö, sérüléseket szenvedtem, egy 10 cm-es repesz a, a csípőmet törte össze, illetve ágyékomat, és nagyon nehéz volt elmagyarázni, miért a, a, a nehéz helyzetemet. Ott rögtön. Ezzel nem is láttam a sérülésemet, fekete szoknya volt rajtam, más nem is nem látták rajtam, hogy sérült vagyok, aztán ott fog meghalni. És ott a halottak a, a, a, a súlyos sérültek között feküdve, szinte csodának tudható be, hogy sikerült odaadni valakinek a telefont fél órával a támadás után, ő segített engem megtalálni, így jutott el hozzám orvos, így jutottam el végül is mentőbe, és mentették meg az életemet. Úgyhogy eh, így lettem áldozat, és később, mikor a kórházba kerültem, aztán úgy éreztem, hogy túlélő vagyok. Túlélő, mert ugye nem haltam meg, egy kilenc éves kislány anyaként, egyedülélő anyaként el tudják képzelni, mit éreztem, amikor a lányomra gondoltam először, egyrészt arra, hogy milyen jó nem volt velem a támadáskor, illetve arra, hogy hogyan tudom megoldani a napi ellátását, felügyeletét, mi van vele, hogy tudok beszélni vele az első pillanatban, ahogy lehet. De túlélő voltam, azért is, mert a kórházban nagyon jó kezekbe kerültem, és amikor áldozatokról beszélünk, bizonyosan mondható, hogy vannak világos kategóriák közöttük vannak fizikai, pszichológiai, pénzügyi és mindenféle más kihatásai ennek a helyzetnek. Ám a kórházban az első pillanatban nyilvánvalóan orvosi ellátásra szorultam, és ott én is, meg minden más áldozat is teljes figyelmet kaptunk. Antwerpenbe szállítottak, mert mire ö, mentőautóba kerültem, az volt a legközelebbi kórház, és azt hiszem, hogy a szakellátást is ott tudták a legjobban biztosítani az én sérülésemre, és hát tényleg nagyon nagy hálával tartozom mindenkinek a kórházban, mert három hétig kiválóan a gondomat viselték, amíg ott voltam. Ám amikor a más, másodlagos, vagy nem tudom hány viktimizáció hullámot élünk meg, de amikor kikerülünk a kórházból, különösen egy, egy, ha külföldön vagyunk, ugye magyar állampolgár vagyok, Belgiumban élek, öt éve, itt kellett hát megoldásokat találjak, még akkor is, hogyha a magyar kormány tájékoztatták a helyzet azonnal kapcsolatba léptek velem, a magyar hatóságok is támogatást kínáltak, meg azt, hogy ha akkor visszavisznek Magyarországra, de hát öt éve itt élek, itt, a, itt az otthonom, itt jár a gyerekem iskolába, nem lehet kirángatni onnan, és még nagyobb traumát okozni neki. Itt Belgiumban kell megoldást találjak tehát, ahol élek, ugye, Európa szívében. Úgyhogy rövid és középtávú megoldásokat is kell találják. A legrövidebb távú, úgymond megoldás, ugye azt, azt okozta, hogy mindenem elveszett a reptéren. Az összes bankkártyám, a pénzemhez nem tudtam hozzáférni a kórházba feküdve. Kollégáim támogatásával, meg a munkaadom, meg családom támogatása nélkül ezt nem tudtam volna túlélni ezt a helyzetet. Hiszen a, a családomat el kell térjem, a számlákat kell fizetni, minden el kellett látni. Ilyen három hét során a, kor, a belga kormány hivatalból is felhívtak. Nagyon hálás voltam ezért is. Tehát nagyon nehezen tudtam reagálni rá, mikor kaptam egy több oldalas brosúrát, illetve űrlapot, amit ki kellett volna töltenem. Nyilván a kórházi ágyon nem tudtam nagyon kitöltögetni ezeket, tehát még az azonnali pénzügyi támogatást, amelyet egyébként kínáltak, sem tudtam volna megszerezni, hiszen ki kellett volna tölteni ezeket a papírokat, nem voltam rá képes. Csak hogy elmondjam, milyen nehézségek jár ez. Látják a sérülésemet, voltak éppen szerencsés voltam, ha kicsit följebb megy a szilánk, meghaltam volna. Ott éppen a legerősebb csont részen ért a, a repesz találat, és egy fém ö, implantátummal tették helyre, ami ott lesz a testemben örökre. Az én másodlagos viktimizációm akkor kezdődött, amikor úgymond magamra maradtam, fölvittek a harmadik emeleti lakásomba, hivatalosan második emelet, de gyakorlatilag harmadik emelet. Ugye lift, nélkül, lift nincs a házba lift. Három hónapig nem tudtam kimenni a, a lakásomból, vagy az épületből, anélkül, hogy valaki levitt volna. Ez azt jelentette, hogy egyik barátom, aki itt ül most, ők jöttek át, át csak az is, hogy, hogy, hogy friss levegőt szívjak, ki kellett cipeljenek egy széken, mert hogy nem is mozdulhattam. Egy ilyen helyzetben többé-kevésbé magam, magamra hagyott pap, persze a barátaim, családom és a munkadom támogatásával kellett eh, a, a, megoldanom az ellátásomat és a pszichológiai támogatásomat is, ami nagyon különleges támogatás volt, bár nem kaptam semmiféle iránymutatást, semmiféle hivatalos szert, hogy kivel lépek kapcsolatba Belgiumba, kihez forduljak, kellett találnom valakit, aki ugye angolul tud velem foglalkozni. A New Yorki munkaadóm, egy amerikai munkaadóm van, és egy nemzetközi hálózaton keresztül ők New Yorkból kerestek nekem valakit, itt Belgiumban, aki ö, pszichológusként hát, ápolni vagy gondozni tudott, miközben ö, egy belgiumi barátom, aki szintén szakértő, elkezdett telefonálgatni körbe, és akkor valahogy nehezen talált egy, egy terapeutát, aki a pszichológiai lábraállásomat segítette. Hónapok teltek el, mint mondtam, a családom és a barátaim teljes támogatását élvezve tudtam a, a felépülésemre koncentrálni, meg arra, hogyan tudok visszatérni a való világba, és még a következő lépések. ez a lakás, amit meg korábban béreltem, aztán meg kellett vegyem. Ugye ez volt a megfelelő, ez volt az iskola, a gyerek iskolájához közel. Itt tudtam bejutni kerekesszékkel. egyetem megoldás volt tehát. Meg kellett vegyem ezt a lakást, hatalmas hitelt felvéve. Ez is egy kihatása a támadásnak, mert hogy a biztosítótól mindenkitől próbáltam segítséget kérni, Ám az azonnali gyorsegélyen kívül a talácsadomtól nem kaptam semmilyen pénzügyi támogatást sem. A biztosító még azt is megtagadta, hogy egy, szem, egy, egy kis liftet felszereljenek, amely révén ki tudtam volna jutni ebből a nehéz fizikai és pszichológiai helyzetből. Tehát beköltöztem be a lakásba, abban a reményben, hogy visszatérhetek a normális életbe. Sem onnan semmi pénzét támogatást nem kaptam, más választásom nem volt, mint hogy ugye miközben a, a, egy csomó számát kellett kifizetnem, a lányom után is voltak költségeim, hét hónap után vissza kellett mennek, menjek dolgozni. Nem voltam készen még erre, ám abban szerencsés voltam, hogy a munkaadóm megszervezte a munkakörnyezetemet úgy, hogy, hogy sajátságos igénynek megfeleljen. Ez pedig nagyon nagy támogatás volt, egy bátorító a, a munkaadóm részéről. Ez egy hatalmas szék, 250 ezer a világszerte. Én voltam az első terrorista támadás áldozat ezek között a dolgozók között, és a munkahadom e, nagyon érzékenyen reagált erre, minden igényemet próbálta kielégíteni a cég. Ez meg az utolsó diám, a aki itt áll, a magyar köztársasági elnök, vagy Magyarország elnöke, és nagyon sok támogatást kaptam szülőhazámtól is, ami nagyon fontos volt számomra. Azt hiszem mindenki meg kéne kapja a támogatást az ájától is. Itt Európában élünk, és persze én nem akarok itt politikai üzeneteket megfogalmazni, mert saját, saját személyes benyomásaimról beszélek. Arról, hogy Európában és azon az országban, ahol élünk, hogyan tudunk választ adni a terrorista veszélyre és támogatásra, amely nem csak egyéneket sért, hanem elveket, értékeket, és anélkül, hogy résztekbe bocsátkoznék, azt el szeretném mondani, milyen rossz hatása van az áldozatokra az, hogy egy terrorista több támogatást kap, mint egy áldozat. Ugye nemrég hallottuk egy meghallgatáson, hogy terrorista százával kapott támogatást, százal beszéltek róla, hogy támogatják, miközben mi áldozatok nem kapunk támogatást sem igaz közigazgatási, sem egyéb olyan támogatást, amit, amit egy terrorista megkapadott esetben, hogy ezzel a példával világítsa meg az ellenmondást. Másodszor vagyok itt az Európai Parlamentben. Nagyon nagy megtiszteltetés, és nagyon köszönöm, hogy megoszthatom tapasztalataimat, és reflektálhatunk arra, amit a szakértők is elmondtak, hogy mit jelent ez a való életben. Én szakpolitikai szakértő vagyok egy más szakpolitikai területen. És a tapasztalatom alapján le tudok vonni bizonyos következtetéseket, anélkül, hogy belelátnék a, a jogszabályalkotási javaslat részleteibe. Itt egy rövid listát soroltam fel ajánlásokként megfogalmazva, amiről úgy érzem, hogy megtehetnék az érintettek kormányzati szinten, EU intézményi szinten, és hát az Európai Parlament konkrét hatáskörében. Egyik ilyen ajánlásom az, hogy értem én, hogy kapnak, nagyon sok áldozat kap támogatást, és ez igaz is, azt hiszem, az azonnali pénzügyi támogatáson túl, amit egyébként két másfél évvel később kaptam csak meg, nem kaptam semmiféle kompenzációt, holott szerintem a tények alapján elmondott, hogy az Európai Parlament felelőssége abban, hogy kormányoktól, vagy bárki, bármely egyéb képviseleti szervtől meg lehetne tudakolni, hogy hányan kaptak támogatást, kompenzációt, kaptak-e, és ha nem kaptak, én például nem, egyik példa vagyok, akkor miért nem? Ebben ezzel pedig konkrét válaszokat és tanácsokat lehetne megfogalmazni. Persze nyilván vannak a túlzott bürokráciában gyökerező okai is, és megint csak jó példa, mit jelent ez számunkra, másodlagos áldozatok számára, mert csak esetben az eljárások áldozataival válunk. Ahogy korábban elmondtam, januárban itt a parlamentben, jó lenne, hogyha lenne egy kontaktuspont az áldozatoknak, ahol lenne jogi család, talál, tanácsadás, biztosítási tanácsadás, kompenzációs iránymutatás. Ez nagy segítség volna. És nyilván nem kell elmagyarázni, minél inkább meg van rázol, aki érzelmileg, mint áldozat, annál nehezebb például jogi eljárásokba gondolkodni. Én nekem is el kell dönteni hogy visszamegyek dolgozni, vagy otthon maradok, és feladom. És ahogy látják, úgy döntöttem, hogy visszamegyek a, a úgymond a, a, a valóságos életbe, de közben nem maradt energiám, hogy jogorvosatért kilincseljek, vagy, vagy ö, kompenzációt keressek, holott azt hiszem járt volna. Az orvosi egyébként az egészségügyi költségémet kifizették a biztosító, de voltak itt más költségtényezők is, nem konkrétan orvosi ellátásból adódó. Egy sor veszteség, kár. Ugye az áldozatot vissza kéne segíteni, hogy visszatérjen a, a, a megszokott életébe, ez pedig nem könnyű, mindennek, mindennek hatása van a karrieremre, a munka, előmenetelemre, előléptetésemre, és így tovább. Ezek, ezeket ki kompenzál. Látták a sérülésemet, gyerekem többet nem lehet. Sok egyéb kihatás van. Mit jelent egy áldozatnak az áldozattá válás? És itt egy, egy láncolatról van szó, hogy a professzor is elmondta, a különféle érzelmi, pszichológiai és egyéb hatások tekintetében. És bizony én úgy érzem, a láncolat alapján, hogy itt Európa szívében, ugye több mint 12 vizsgálaton vettem részt, 12-szer kikérdezték, mi történt a helyszínen, és akkor majd a biztosító dönt arról, hogy miképpen kompenzál. Itt hatalmas összeférhetetlenség van. Nyilván a biztos, nem érdeke, hogy engem nagyon kompenzáljon, vagy egyszerűvé tegye az áldozat számára, hogy hozzáférjenek a kifizetésekhez. Az ő érdekük az, hogy elhúzzák ezt a dolgot, a lehető legkevesebbet kelljen fizessük, fizessék, és ezeknek az orvosoknak, a biztosítónál dolgozó orvosoknak, szakértőknek vagyunk kitéve. Egy, egy objektív, hideg kikérdezésnek volt a mázata. Az első pánikrohom egyébként akkor volt, mikor a biztosító orvosai kikérdezett. Hát ez sem volt könnyű tehát. Tudom, hogy túlmentem az időmön, de nagyra értékelem a lehetőséget, még egyszer elmondom, mert nagyon fontos, hogy az áldozatok érezhessék, hogy a kérdéseikkel foglalkoznak, hogy napirenden van az ügyük, mert sokszor az ember magányos, sokszor úgy érzi, hogy magára hagyták, nem foglalkoznak vele, elfelejtették. Merci, euh, merci. Köszönöm szépen Elizabeth eh, Kulcsek azt a hozzászólást. Köszönjük szépen a tételt, amely realista és eh, pragmatista javaslatokat tartalmaz vázolja a helyzetet, elmondja, hogy kettős nehézséggel kell számolni, hiszen az ember áldozat, és ugyanakkor túlélő, és szembe kell néznie egy csomó következménnyel, nehézséggel. Itt nyitott fülekre talál, Asztola asszony beszélt arról, hogy nagyon fontos lenne az Európai Uniós koordináció, egy platform létrehozása, amely természetesen nem az egyetlen megoldás, de mégis talán segítséget nyújthat az ilyen tapasztalatok során. Én természetesen jegyzeteltem a felszólalása során, és Ma reggel egy pszichiáter és előadást tartott nekünk, aki beszámolt a különböző aspektusokról. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött a bátorságát, és remélem, hogy velünk marad egész nap. És most pedig a panel lezárására megadom a szót Barbara Wülstennek, aki az áldozatok jogaival foglalkozik, egy önkéntes szolgálat vezetője. Németországból jött el, úgyhogy megadom neki a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a parlamenti képviselőknek is, meg a szakbizottságnak, hogy napirendre tűzték ezt a kérdést. És köszönöm a meghívást, hogy lehetőséget adtak, rövid áttekintést nyújtsak arról, milyen a helyzet a büntetőeljárások tekintetében, illetve a kártalanítások kérdésében, és arról is beszélek, hogy milyen, ezeknek láttam, milyen konzekvenciákat, tanulságokat tudunk levonni, és milyen tapasztalataink vannak. Beszéltünk az EU minimális standardjairől, irányelvről. Németországban a harmadik ilyen jogszabályt hoztuk meg, két, ennek két, rende, két rendelkezésre hívnám fel a figyelmet. Az egyik rendelkezésében, a jogszabályban az, hogy minden meghallgatás, beszélgetés során, kihetés során az áldozatokat mindig körültekintően saját is igényre megfelelően kell meghallgatni, védelmi igényeikre is figyelemmel. A második rendelkezés, amely számunkra fontos, és különösen akkor fontos, hogyha nem ismeri a jogrendszert az áldozat, nem, az, nem érti a nyelvet pontosabban, akkor az adott nyelven hallgassák ki, hallgassák meg. És ez nagyon fontos lehet a kártalanítási eljárás szempontjából is. Beszéltünk a harmadik áldozati jog reformban a pszichológiai támogatás igényéről is van egy rendelkezés. Ez nem a, ennek a szakembernek a feladata nem feltétlenül az, hogy általában támogassa a áldozatot, hanem hogy az eljárás során legyen segítségére. Ugyanakkor megfelelő bizalmat kell élvezzen a segélyszervezet munkatársa, aki ez esetben segítséget nyújt, és rendelkező bocsátja segítségét az eljárás során az áldozatnak. 2017. januárja óta van tehát ez a rendkívüli rendelkezés érvényben a jogszabályreformnak betudhatóan. Az irányelv, vonatkozó arány irányelv 24-től 26-ig terjedő cikkei alapján minimum standardeket fog irányoz elő minden olyan segítségre vonatkozó igényt területre kiterjedően, ahol támogatási igények merülhetnek fel külföldön élő áldozat esetében. Itt koordinálni is kell, információcserére van szükség, és egy könnyen elérhető segítségrendszerre rendszert kell felállítani, amely működőképes, amelyet azonnal felállítanak a támadás után. A harmadik irányába, amely érintett itt, a kompenzációval foglalkozó tanácsi irányelv. Kicsit kitérnék erre, mert az egy különleges kártalanítási jog, mely nem ez olyan hát szövetségi ellátási törvény, a szélesebb körű jogi kerete ennek az ellátásnak. Ez a második világháború után jött létre, ez a jogszabály, amely a katonák, illetve a, a háborús sérültek ellátását volt hivatott segíteni, és nagyon jó ellátásokat irányoz elő, társadalombiztosítási és egyéb támogatásokat. Voltak éppen az állam veszi át a felelősséget és a kártalanítási felelősséget és sérültek esetében, tehát az állam meg kell tegye mindent annak érdekében, hogy hogy azonnali orvosi ellátást kaphassanak, átfogó segítségnyújtást, és ez a szövetségi ellátási törvény erről gondoskodik. Ez egy német sajátság tehát. Az a ellátás, amely elsődleges, ezen túl, ha az eset ö, továbbiakban nincs korlátja az ellátásnak, tehát nincs semmiféle felső határ azon intézkedések körében, amelyeket az orvosi ellátás, a pszichoterápiai ellátás, a kórházi ellátáson túli ellátás tekintetében megvalósul. Tehát mindig értékel, értékelnek kell, hogy mi történt, és milyen segítségre van szükség, és ennek, mint mondtam, nincs jogilag meghatározott felső határa. A Kölni Egyetem professzorának tanulmánya szerint egy terror támadás után egy személy stabilizációjának folyamatában először pszichoterápiailag szakképzett szakember tud támogatást nyújtani, és ha ez megtörténik, sokkal gyorsabban valósul meg a többi rehabilitációs cél és szakasz is. Ezért fontos tehát az azon ellátásban, például Berlinben a karácsonyi piacon történt támadás után az áldozatoknak nem is kellett indítványozni vagy kezdeményeznie semmit, gyakorlatilag magától valósultak meg az intézkedések, és először is ingyenes pszichoterápiai ellátást kaptak a konkrét orvosi ellátáson kívül a mellett. Több 160 ilyen ambuláns szakember dolgozott, illetve dolgozik ebben a körben. Vannak EU állampolgárokat is jogosultak erre az ellátásra, és elsőben a német állampolgárok jogosult erre, és van egy csökkentett jogosultsága nem német állampolgárságú EU polgárok számára. Most az a társadalombiztosítási vetületről beszélnék mindennek. A hosszabb távú egészségügyi károsodás szenved valaki egy támadás révén, legyen ez akár fizikai vagy, vagy pszichológiai károsodottság, akkor van egy havi kifizetés, ami független a, a, az előzetes fizetésétől az illetőnek, és amelyet a, a sérülés mértékében állapítanak meg. Két példával világítanám ezt meg. Majd, ám ezen túl van egy jövedelem függő támogatás is. Hát ha megnézzük, megvizsgálják mekkora a sérülés, milyen mértékű, milyen társadalmi, szociális korlátozottságot jelent, például ha nem tud dolgozni többé a, a személy, vagy nem úgy, ahogy korábban tette, ezt mérlegelik, és az áldozat hozzátartozói, halálos áldozat hozzátartói esetében is, gyermeki esetében is jogosultság érvényesül. Vannak azonban problémák ezzel a rendszerrel is. Említették már, hogy ön esetében is egy terror támadás áldozata esetén, ha konkrét sérült valaki, akkor nem kell bizonyítania, ám egyes esetekben előfordulhat, hogy bizonyítani kell azt a tényt, hogy valaki terrorista támadás áldozata, és persze fel kell mérni a károsodás mértékét. Erre elég hosszasak az eljárások, ezeket lehetne gyorsítani, rövidíteni, ennyiben javítható volna a rendszer, és lehetne a bizonyítási eljárást is könnyíteni, úgymond, ezekben az esetekben. Nagyon fontos, hogy a, a trauma ambulanciák egy más rendszerben működnek, ezek azonnal belépnek, automatikusan úgymond, a, a, a támadás után, amiről most beszéltem, az egy későbbi szakaszban valósul meg, és ebben a szakaszban lehetne javítani a mechanizmuson. Van egy sajátságos probléma, ami a karácsonyi támadás után vált láthatóvá, ugye, ha egy gépjárművel követik el a támadást, akkor a kár, az előbb említett állami kompenzációs rendszer nem valósul meg, hanem itt akkor egy a közlekedési biztosításokból eredő kompenzáció érvényesülne. Berlinben azonban egy külön jogszabály révén a két érintett minisztérium egyeztetése után egy kivételes jogszabály alkalmazás révén megkerülhető volt ez a probléma. Ezen túl a német Bundestagban döntés született arról, hogy a szélsőséges támadások és terrorista bűncselekmények áldozatai esetében az állam magára vállalja a felelősséget, és ez, ez magában érti a szolidaritási kifizetéseket is. Mire volna még szükség? A karácsonyi tám, piacon történt támadás után az is világosá vált, és ki is mondtuk, hogy szükség van egy válságkoordinációs központra, amely könnyen hozzáférhető, látható, partnert jelent az áldozatok számára, gyorsabb, átfogóbb támogatást kell kínálni nekik aktív módon, és erre megfelelő struktúrákat kell felállítani. És arra az fontos, hogy az állam továbbra is vállalja a felelősséget, ilyen esetekben is egy olyan fájdalomdíjat is kifizessen. A koordinációs központokban felkeljenek rögtön a támadás után, ám hosszabb távon is vállalniuk kell a koordinációs feladatokat, tehát hogy továbbra is kapcsolódási pontot kínáljanak az áldozat számára, felkínálva támogatásukat, munkájukat az áldozatoknak, nem csak rögtön a támadás után, hanem hosszú távon is. Ugyanakkor a mi szervezetünk már 40 éves, 420 helyi fiókunk van, a munkatársaink eh, hétvégén, éjszaka is rendelkezés állnak, ha szükséges. Tehát a, ha a struktúrához gyors hozzáférésre van szükség. Egy hálózatban is működünk, az Info Victims for Europe hálózatában, és beszéltünk itt korábban az információ igényéről. Mi együtt dolgozunk egy olyan nagy platformban, amelyet az előbb fenti webcím mutat be, amely tájékoztatást nyújt a jogi és kártérítési jogszabályokról, rendszerekről az áldozatok számára több tagállamban, az adott nyelven, illetve angolul, tehát határon átnyúló esetekben nagyon fontos információ nyújtási forrás lehet ez a platform. Mit csinál a fehér gyűrű? Ezen a területen tapasztalatainkat amelyeket a hosszú évek során felhalmoztunk a bűncselekmények áldozatainak védelmében rendelkezésre bocsátjuk. Minden szövetségi államban vannak koordinátoraink, akik a hálózati partnerekkel is kapcsolatokat tartanak, és az a feladatuk, hogy egyrészt támogatást nyújtsanak az áldozatoknak, másrészt szervezzék a, hálóz, a hálózat munkáját. Van, szervezünk egy különleges képzést is, hiszen mindenről tudnia kell a munkatársnak, amiről most beszéltem, és a hálózatban folyamatos a feladat ellátása, tehát nem csak egy-egy támadást után dolgozunk ezen, hanem egy folyamatos munka révén valósul meg és működik ez a hálózat, illetve javul. A hálózat minden áldozatnak támogatást kínál, vannak különös tanácsadó pontok, speci specializált szolgáltatások, kapcsolatban állunk a hivatalos szervekkel is, és ezzel is igyekszünk támogatást, a, a támogatást javítani, szakértőbbé tenni, hozzáigazítani az áldozatok sajátságos igényeihez. Merci. Merci Nagyon szépen köszönjük ezt az előadást, amely nagyon érdekes fényt vett a tapasztalatokra és a németországi tapasztalatokra, hiszen tavaly őket is sokat érintette a terrorizmus. És ugyanakkor ez a Weissenring szervezet munkája is nagyon érdekes, és nagyon érdekesek azok a megfogalmazott ajánlások, amelyek kiegészíték a többi előadónak a javaslatait, különösen Elizabeth Kaulecnek a javaslatát, tehát a bizonyítás terhe kérdése, a kísérése az áldozatoknak és az eljárások. Szó, szóval bizonyos számú alapvető kérdés, amelyre fényt vetettünk. Nagyon szépen köszönjük. Mielőtt az eszmecserét megnyitom, szeretném pontosítani, hiszen hallottunk itt nem optimista hangokat is. Elhívtuk a biztosított társaságok képviselőit is, de nem fogadták el, visszautasították a részvételt ebben az eszmecserében de ez megerősíti csak azt, amelyet Elizabeth Kraulec mondott. Megnyitom az eszmecserét, az első Anna Gomes. Kérem, hogy pontosak legyenek azért, hogy a másikra és legyen idő. Először is szeretném megköszönni a meghívottaknak, különösen Krahulec asszonynak, hogy már másodszorra látogatott el a parlamentbe, és hiszen mindaz, amit mondott ma, fényt vetett arra, amely mi történt két évvel ezelőtt. Azt is szeretném elmondani, hogyha az volt az érzése, azóta, hogy itt járt a parlamentben, hogy valami fejlődött volna, akár a hatóságok lelkismeretében, az ön ajánlásai alapján, akár a többi intézmények szintjén, mint például a biztosító társaságok. Elnök asszony, nagyon fontos, hogy a jelentésünk konkrétan megemlítse, hogy a biztosító társaságok nem voltak hajlandók eljönni erre a meghallgatásra. Ez botrányos. És szerintem a parlament elnökének kell írni, mint ahogy a vizsgálóbizottságokban, a TAX és a többi szakbizottságban megtettük, hogy azok, akik nem hajlandók eljönni, azoknak ez következményekkel jár, és pedig azt illetően, hogy az Európai Parlamentben nem lobbizhatnak továbbiakban. Elnézést kérek. hogy nem tudok itt maradni és megvárni a válaszát, mert egy másik terrorizmusról is van egy ülés, amely az állami terrorizmusról szól, és mindenképpen el kell mennem, de az ön válaszát majd figyelemmel követem. Elnök, köszönjük szépen a elnök Gömás a megjegyzéseit és a és az ajánlásait, de számítunk önre délután. Nos, akkor itt nem volt kérdés, de vannak mások. A következő hozzászóló Májte. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék a spanyol főigazgatónak feltenni egy kérdést tehát, hogy Spanyolország hogyan oldotta meg a biztosító kártérítéseket. Mindannyian tudjuk, hogy az utóbbi évtizedben nagyon sok támadás volt, és e, az anyagi kártérítésről szeretnénk hogy hallani. És e, dr. Málma úr e, is utalt erre. Tehát hogy történt ez? Spanyolországban azokkal az emberekkel kapcsolatban, akiket leginkább érintettek ezek a támadások. A másik előadóknak a következő a kérdésem. Hogyan, hogyan valósítják meg a terrorizmus elleni irányelvet, elsősorban az áldozatokkal kapcsolatban? hiszen 2018. szeptemberére kell ezt megtenni, adaptálják ezt, és hogyan lesznek proaktívak, hogy biztosítsák azt, hogy a különböző tagállamok valóban végre tudják hajtani ezeket az intézkedéseket és az jegyzőkönyvet, amely az irányelvnek a része. Mindenesetre nagyon szépen köszönjük az előadásokat. Köszönjük szépen, Maita. Most akkor Szonya Ramos Pinheiro asszonynak megadom a szót. Köszönöm szépen. Spanyolországban a terrorista támadások nagyon sok kárt okoztak. Ugyanakkor anyagi kárt is, amely jelentős volt, ha bár másodlagos jellegét illetően. Spanyolországban, mint ahogy gondolom a többi tagállam is, a biztosított társaságok nem fedezik ezt a fajta kárt. És a pénzügyminisztériumban van egy egy kártérítési bizottság az anyagi károkat illetően, mert ezeket a biztosító társaságok nem fedezik. Tehát azok az emberek, akik az otthonukat vagy az autójukat biztosították, azok a spanyol pénzügyminisztérium kártérítését kapják meg. De amikor személyi károkról beszélünk, az áldozatokat ért károkról, azokat az állami költségvetés fedezi, nem a magán biztosítások. És ez megfelel annak, amit Elizabeth is mondott. Hogyha valaki hosszabb időt, ideig nem tud dolgozni, akkor Spanyolországban ezt negyedévenkénti alapon fedezik, azért, hogy valamilyen fajta bevételük azért legyen az áldozatoknak, ez egy ilyen minimum jövedelem. Ez most körülbelül 2500 euró. A, a barcelonai áldozatok, a spanyol és nem spanyol áldozatok nak is megpróbálják ezt a e, jövedelem kiesést kárpótolni. Köszönjük a pontos válaszokat. Most akkor Morvai Krisztiannak tesz fel kérdést. Éppen ismét e, magyar nyelven szeretnék beszélni. Nagyon e, megrendített honfitársnőmnek, Erzsébetnek a története, és nagyon felnézek rá azért az erőért és méltóságért, amivel ezt az egészet végigcsinálta. csinálta kislányával együtt, aki, eh, aki szintén eh, hát csodálatos eh, ember. Azért is volt külön is megrendítő, hogy magyar áldozata is van, hát sérült áldozata és erős túlélője ugyanakkor a, az európai terrorcselekményeknek, mert Magyarország olyan utat választott, amely a leghatásosabb megelőzése a hasonló eseteknek. Úgy döntöttünk, a magyar emberek követelésére a magyar államvezetői úgy döntöttek, hogy mi nem engedjük be a tömeges migrációt, hiszen pontosan tudjuk, hogy a tömeges migráció és a terrorcselekmények kéz a kézben járnak. Ezek az elkövetők nem akárhogy jöttek be Európába, hanem beengedték őket a döntéshozók. Ezzel kapcsolatos a következő kérdésem is ami a kár rendezését illeti. Ugye az elsődleges károkozók nyilvánvalóan maguk a terroristák, a terrorcselekményeknek az elkövetői, de károkozónak tartom azokat a döntéshozókat is itt az Európai Unióban és máshol, akik úgy döntöttek, hogy megnyitva a határokat willkommen kultúrát vezetnek be és beengedik tömegesen azokat a migránsokat akik között ott voltak a terroristák. kérdezem szeretettel mivel köztünk is itt most az európai parlamentben ülnek ilyenek nem gondolom hogy esetleg egy kalapot tegyünk ki hogy valamiféle közös alapba kezdjenek el bedobálni bár este lenne rossz ötlet amikor ilyen történeteket hallanak áldozatokról és családtagjaikról harcukról és szenvedésükről. Nincs egy csöpp lelkiismeret furdalásuk se azzal összefüggésben, hogy mikor milyen gombokat nyomogattak, és nyomogatnak változatlanul is azzal összefüggésben, hogy ezeket az embereket beengedjék Európába. Nem gondolják, hogy helyesebb lenne ott maradniuk, ahol vannak, és ha ott nyomorúság van, akkor ott helyben segíteni nekik. Szerencsésnek érzem magam, mert magyar vagyok, és április 8-án még dönthetünk úgy, úgy, hogy tovább megyünk azon az úton, amin haladunk, és megelőzzük ezeket a katasztrofális terrorcselekményeket. Köszönöm szépen a figyelmet, és várom a választ arra, hogy nem éreznek-e valamiféle lelkismert furdalást a döntéshozók. Köszönöm. Merci euh, de votre... Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a kérdéseket, illetve a megjegyzéseket európai szinten döntés született, és együttműködünk a tagállamokkal, és ezek részben választ is adnak a megjegyzésekre, kérdésekre. Úgy látom, hogy többen kérnek még szót, úgyhogy Florian lesz a következő hozzászóló, aztán Fernando López Aguilar kap szót, és azt hiszem, hogy még valaki, nem? Tehát akkor először Florian kap szót. Florian Zsannak hívnak, jó napot kívánok. A Bamakói áldozat fia vagyok, 2015-ös támadásról van szó. Azért kértem szót, hogy elmondjam, hogy ennek a bizottságnak az a célja, hogy az áldozatokat megvédje, illetve jogaikat érvényesítse. Nem hiszem, hogy minden egyes alkalommal az okokat kellene keresni, illetve a migránsokat kellene emlegetni, hiszen itt az áldozatokra kell összpontosítanunk. És azt hiszem, hogy azért vagyunk itt, hogy a jövőbe tekintsünk, az áldozatokról beszéljünk, és semmi másról. Merci beaucoup. Merci beaucoup, euh, Florian. Merci beaucoup du, du témoignage et... Euh, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a tanútétet, illetve a bátor részvételt, és most pedig Fernando López Aguilarnak adom meg a szót, hogy reagáljon az elhangzottakra. Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen. Nos, pontosan én is ezt szerettem volna mondani. Pontosan azt, amit Flórián mondott, úgyhogy üdvözlöm a megjegyzését. Itt a terrorizmus közvetlen áldozata szólt hozzánk, és pontosan ez a lényege a mai ülésünknek. Arról beszélünk, hogy hogyan védjük meg a terrorizmus áldozatait, illetve különböző modelleket vessünk össze a nemzeti tapasztalatokra, reflektáljunk. Ez egy különleges szakbizottság, egy, egy olyan vizsgáló bizottság, amely tanulmányt készít arról, hogy mit lehetne tenni. illetve természetesen a terroristák nyomon követéséről is beszélhetnénk, illetve arról, hogy hogyan tárjuk fel ezeket a szervezeteket, de itt most az áldozatokra kell összpontosítani. Úgyhogy érdekes volt meghallgatni azt, hogy egy különleges központot hoznak létre Spanyolországban az áldozatok számára, és ugye a terrorizmus nagyon mély érzelmeket korbácsol fel Spanyolországban, hiszen évtizedek óta küzdünk ezzel, és ez minden politikai spektrumot összefog, vagy azon átnyúlik. Fontos, hogy megfelelően megfelelően érvényesítsük a szakpolitikai elképzeléseket, és itt a különböző pártok összefogjanak. Tehát a politikai spektrum széles körben összefogjon. Természetesen mindenki más állásponton van, másképp közelít a kérdéshez, de nagyon fontos, hogy valamilyen közös választ adjunk az áldozatok számára, megvédjük őket, segítséget, támogatást nyújtsunk nekik. Egy ilyen különleges egység létrehozása tehát üdvözlendő. Éveken keresztül harcoltunk az ETA-val, de március 11-e és ide tartozik, ugye itt nem az ETA állt ennek a támadásnak a hátterében. Talán ez volt az első dzsihadista lecsapás Európában. 193 áldozatot követelt, és több ezren megsebesültek. Ez pedig reakciót követelt az adminisztrációtól, azóta már sok időt el, el. Tudni szeretném, hogy ez a különleges egység, amelyet létrehoztak, hogyan működik, illetve hogyan alkalmazkodott az Európai Unió jogszabályaihoz. A 2012-től dolgozunk az irányelven, amely az áldozatokkal foglalkozik, és többször hangsúlyoztuk, hogy milyen fontos, hogy ez az irányelv megvédje az áldozatokat. Az, az irányelv nem csak az áldozatokról szólt, hanem egy európai törvény. Ennek kapcsán szeretném tudni, hogy a spanyol jogszabályban illetve az administratív eljárásokban ez hogyan érvényesül. Köszönöm szépen, és akkor meg is adom a szót, mondja az elnök, a válaszokra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a főigazgatóság igazodott a mai valósághoz, tehát nem csak a belső, belső terrorizmussal kellett megbirkóznunk, ugye részben itt az ETA-ra gondolok, és más terrorista szervezetekre is, de ahogyan ön is elmondta, március 11-én, 2004. március 11-én egy másfajta támadásra került sor. Az áldozatok támogatása nem csak, hogy kompenzáció kell, hogy legyen, hanem egy azonnali támogatás a támadásokat követően. 2014 óta együttműködünk a Pszichológusok Szövetségével, és több mint 300 pszichológus részvétele valósult meg ebben a, ebben a szervezetben. Így támogatást nyújtunk mindenhol Spanyolországban, függetlenül attól, hogy hol van az adott áldozat az országban. Specializált segítséget, támogatást kap. A barcelonai támog, a támadás közvetlen következtében, illetve később is. Ezen kívül kompenzációt nyújtunk, és a, egyre többen érdeklődnek a szociális munkások hálózatából is, egyre inkább részt vesznek ebben a munkában, ahogyan a professzor úr is utalt rá, elemzik a különböző áldozatok igényeit, szükségleteit, illetve megnézik, hogy milyen eljárásokat kell foganatosítani a szociális szolgáltatások keretében. Ahogyan Elizabeth is elmondta, az áldozatoknak van saját életük, gyermekeik vannak, munkájuk van, támogatási rendszerre szorulnak tehát, ez nem csak a kompenzációt jelenti, ez azt is jelenti, hogy egy olyan programot hoztunk létre, amely segít a munkahelyre való visszatérésben, ez 2012-ben indult, illetve a túlélők iránymutatást kapnak, tanácsadást, képzést, és minden más jellegű támogatást. Aztán a cégek is segítséget nyújtanak olyan esetekben, ahol például az áldozat kikerült a munkaerőpiacról. Ezen kívül a munkaerő a munkahogyi törvényeket is megváltoztattuk, és itt támogatást nyújtunk azon munkaadóknak, akik terroriz, terrorizmus áldozatait foglalkoztatják. Ezen kívül pénzügyi támogatást nyújtunk az áldozatoknak, hogy tovább folytathassák munkájukat szerződéses alapon is esetleg. A prezentációmban rávilágítottam arra, hogy milyen fontos az emlékezés, milyen fontos az oktatás, milyen fontos, hogy ez bekerüljön a tantervbe. Elkezdtük tanulmányozni a terrorizmus történelmét, illetve az áldozatok a szerepét is körvonalazzuk. Beszéltünk arról is, hogy az áldozatok tanúként tájékoztatják a társadalmat. A 2012-es irányelv után megszületett a 2017-es irányelv is, melynek alkalmazása 2018. szeptemberére kell, hogy bekövetkezzen. Ez már megvalósult Spanyolországban. 2011 óta, illetve 2013 óta még inkább messze menőleg kiaknáztuk a 2012-es, illetve 2017-es irányelvek intézkedéseit, további intézkedésekkel kiegészítettük ezeket, tehát, ahogy mondtam, az Európai Uniós jogszabályoknál túlmenően is kitekintünk erre a kérdésre. Természetesen, ami az áldozatokat illeti, illetve az áldozatok szövetségét illeti, nem hiszem, hogy mi már teljes lenne ez a munka, továbbra is együttműködünk velük, újabb reformokon ö, dolgozunk, és a spanyol jogszabályokat az újonnan felmerülő igényekhez, illetve a nemzetközi kontextushoz kívánjuk igazítani. Ahogyan elhangzott, Spanyolország 2004. március 11-en szenvedett el ilyen terrorista támadást, nemzetközi támadást első ízben. Nagyon szépen köszönjük. Most néha a szó, asszonyom. Francia Lovecki vagyok, francia nemzetiségű vagyok. Én 1983-ban voltam egy terrorista cselekmény áldozata. A férjem meghalt ennek eredményeként, mármint a terrorista cselekmény eredményeként, és létrehoztunk a terrorizmus áldozatai számára egy társaságot. 1900 74 óta a Franciaország a franciaországi 15 ezer áldozattal foglalkozik. Van egy garancia alap, amelyet a terrorizmus áldozatainak hoztak létre. Ön is beszélt egy minisztériumok közötti megoldásról. Én szeretném hangsúlyozni azokból, amit hallottunk, nem hiszem, hogy a biztosított társaságokat be kellene vonna, vonni ezekbe a kérdésekbe az állam garantálja az állampolgároknak a biztonságot, e, ugyanakkor az állam nak e, e, kellene kártérítést adni. Franciaország egy szolidaritás alapot hozott létre, amelyet nem a költségvetésből, hanem egy nemzeti szolidaritási alapból táplálnak. Ezt ebbe mindenki befizet, akinek van egy biztosítása. Ez ebből ö, ö, kártalanítják a fizikai, pszichológiai, szakmai, oktatási ö, károkat, a, az orvosi ellátás és a többi. A ö, ezeknek az áldozatnak háborús áldozat státusza van, amerre nekünk egy teljes rendszerünk van, és egész Európában lehet ebből profitálni, hiszen mi Franciaországban mindegy, hogy milyen nemzetiségű egy áldozat, minden franciát megvédünk az egész világon van ugyanakkor a brüsszeli áldozatok is ebből a szolidaritási alapból lettek kártérítve, méghozzá teljesen. Tehát ez az rendszer nek kellene Európa mindegyik országában létezni, és az európai állampolgárok egészét kellene, hogy ellássa. És ezt európai területen kellene létrehozni. Ezt a rendszert én már többször bemutattam, már néhány héttel, héttel a márciusi terrorista cselekmények után is. Mennyi időre van még szükség, hogy Európa javasoljon eh, az áldozatoknak, akik ennek a láncnak a végén vannak, de ők azok, akik a terrorizmustól eh, valóban szenvednek. Tehát mennyi időre lesz még szükség, hogy létrehozzanak egy teljes rendszert az Európai Unióban? Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönjük, hogy eljött és köszönjük ezeket a nagyon is konkrét eh, javaslatokat. És mint ahogy ön is mondta, időre van szükség, de különösen köszönjük, mint, hogy engedjék meg kollégák, hogy megköszönjem ezt a hosszú munkát, amely eh, eh, Franciaországban történt ennek a szervezetnek a létrehozásával, és az ön munkája is ismert. Épp ezért nagyon köszönjük ezt a nagyon világos hozzászólást, tehát hogy mit kellene európai szinten tenni. Azt hiszem, hogy ma délután majd folytatjuk a kérdéseket, a megbeszéléseket, hogy a bevált gyakorlatokat megosszuk, feltegyük a megfelelő kérdéseket, és hogy mindegyik rendszerbe hozzáadott értéket teremtsünk, hogy foglalkozzunk az áldozatokkal, akiknek nehézkes folyamatokat kell, bizonyítékokat szolgáltatni, a bizonyítás terhe rajtuk van, tehát mindezeknek az embereknek segítenek. Köszönöm szépen, hogy kitért a biztosító társaságokra is, de ez azért visszájára is fordulhatna. Miért nem tudnának azért eljönni? de azt hiszem, hogy újból meghívjuk majd őket, és majd halljuk, hogy hogyan reagálnak arra, amit ma délelőtt elhangzott. Most Terézának adom át a szót, Jimenez kolléganőnek. Köszönöm szépen. Talán megengedik, hogy én is felszólaljak. A... Meghallgatva, amit López Aguilar úr mondott a 2012-es irányelvről, én is nagyon sok áldozattal beszéltem, és azt találtam, hogy az irányelv nem mindig tükrözi a valóságot, például annak fényében, ami Brüsszelben történt. Holott tehette volna a jogalkotó, mert már van én voltam egyébként a jelentéstevő. Valami tartalmaz ugyan az irányelv a teremtés áldozatairól. Egy bekezdést tudtunk konkrétan ennek a témának szánva beletenni ebbe a joganyagba. A sajátságos igényű áldozatok képpen megfogalmazva ezt a célcsoportot. És itt nagyon más áldozat például embercsempészet áldozatai, kiskorúak is ide sorolhatóak ebbe a kategóriába. És a kiskorú elkövetők is ide tehát egy elég széles merítésű, nem igazán célzott jogszabály rendelkezés szól róluk, ám arra vonatkozóan úgy érzem nincs politikai akarat, hogy konkrétan a terrorista támadások áldozatának szánt jogszabály jön létre. Még állásfoglalás sem nagyon, hogy, amelyben világosan megfogalmaznánk ezeket az igényeket. Monikával együttműködve dolgoztunk a terrorizmus elleni harc e, témájában, és köszönöm a módosítókat, 32 módosító futott be, ezeket igyekeztünk ötvözni és a információ és a kommunikáció joga. Fontos, hogy az áldozat azonnal tudja, kit kell a kit hívhat, legyen egy központosított, egy ablakos segítségnyújtás, ám sok ezek közül a fontos elemek közül nem jelenik meg, vagy csak a preambulum pontokban, vagy nem igazán kifejezett formában nem igazán a terrorista állt, az erőzmus áldozatainak igényehez igazítva. Arra van a szükség, hogy lőjön létre egy jogi eszköz, egy jegyzőkönyv vagy bármilyen jogi eszköz, amely konkrétan a terrorista támadások áldozatával foglalkozik, rájuk szabott, mert sok tagállamban nincsenek ilyen jogeszközök elégséges számban. Látni kell, hogy milyen különbség van az általánban az áldozatok és a terrorista támadások áldozatok között abban a társadalmi kontextusban, ahol élnek. És ezek felsorolhatóak, hallottuk az imént is. A, a pszichológus, vagy a pszichiáter is felsorolt azokat a viktimizációs tényezőket, amelyek a konkrét támadás után merülnek fel, és amelyekkel foglalkozni kell, miközben célzott módon. Ezért kérdem az Európai Bizottságtól, miért nincs akarat, politikai akarat a terrorista áldozatok, terrorista támadások áldozatainak konkrét igényét kielégítő jogszabályt megcélozva? Donc, euh, vous avez asszony önhöz szólt direkt módon a kérdés. Köszönöm szépen a kérdést. Azt hiszem, a pontos kérdésből én nem egészen abból indulok ki, de oda is eljutok. Először is a jogszabályok ezen a területen, először is a kártérítési irányírva, irányelv, amely korábban egy bizonyos jogi alapból indult ki. Aztán van a 2012-es irányelv, amelyet végrehajtottak legalábbis jelentették a bizottságnak. Részleges jelentés csak három országból van. Most most részletesen elemzik az alkalmazást. Aztán a harmadik eset, ahol egy külön szekció van, a terrorista ter cselekmények a áldozatainak a jogairól. Tehát vannak már jogszabályok, és ahogy az elején is mondtam, bármilyen jogszabály csak akkor ér valamit, hogyha végrehajtják, és hogy, hogy attól függ, hogy hogyan hajtják végre. Nagyon gyakran hallok olyan kéreseket, amelyek új jogszabályt követelnek Én a nemzeti kormányzatban dolgoztam, és mindig úgy gondolom, hogy meg kell először vizsgálni, hogy a légjogszabályok hogyan működnek, és most ezt tesszük. A különböző tagállamokban megvizsgáljuk a helyzetek, és ez az elemzés most tavasszal fog majd megjelenni. Aztán az a teher, amely a ten, különböző tagállamokat érinti. A tagállamok különböző helyzetben voltak, hiszen vannak még mindig olyan tagállamok, amelyekben szerencsére nem történtek meg ezek a támadások. Én Turkolból származom, Finnországból, és egy első eset volt csak, nem olyan nagyságrendű, mint a más országokban, de azért mégis ráébresztett az embereket az, hogy ez mit jelent hogyha egy olyan dologgal kell szembenézni, amely általában foglalkozik az áldozatokkal, az segíteni fog ilyen helyzetekben. És amikor lesz egy európai központ, ahol a megfelelő szakértelem majd segít a tagállamoknak, a hatóságainak és a társaságoknak is, az egy jó szerkezet lesz. de számomra a végrehajtás a legfontosabb dolog. Köszönöm szépen, Asztona asszony. Köszönjük. Mónika Holmeyer jön. Egyike a társjelentéstevőknek és Stevens kolléga a másik. Monika, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök, szeretnék elnézést kérni, hogy csak később el kellett szaladjak, mert hogy a költségvetési szakbizottságban szavazás volt, sajnos ott, ott kellett lennem, ilyen a mi életünk. Ám Helgával egymást váltva tudtuk képviseltetni magunkat, vagy én, vagy ő mindig itt voltunk, és Teresa Beteril kollega nő is aki a néppártban a szakértője kérdésnek, sajnálatos módon áldozatként is, is itt volt. Van egy kis gond, gondom azzal, hogy a terrorizmus támadások áldozatait úgymond hozzárendeljük más csoportokhoz, alárendeljük nagyobb áldozatcsoportoknak, és a terrorizmus irányelvben hangsúlyt fektetnek arra, hogy legalább valamiféle módon megjelenjenek utalásképpen megjelenni ez a sajátságos csoport, és a tagállamok egyrészt az elsődleges ellátásban nagyobb figyelmet szentén az igényeiknek, hogy Berlinben is, említ, a Berlin támadáson is említést kapott, a fehér gyűrű előadásában, hogy az állam mit tudott megadni, és mi az, ami nem sikerült az állami ellátásban. És hát Németországban 16 szövetségi államban teljesen más szabályozással, sokszor nem könnyű egyeztetni ezeket, nagyon bonyolult lehet. Így a minimum standardek egy hálózatát kéne hozzá létrehozni, amely mindenhol meg kell adni az áldozatnak. A terrorizmus irányelv egy kis lépést tett ez előre, ennek már örülök, ám először is azt kell látni, hogy amíg ne csak egy jogszabály betartás történik, hanem tényleges végrehajtása. Nem csak a törvény szellemének, hanem a lényegének. Sokszor nincs elég személyzet ehhez, vagy a szervezeti háttér nem elégséges ahhoz, hogy ténylegesen, vagy az államigazgatási körülmények nem állnak fenn, sorolhatnám az okokat. Ezért volna jó, hogy az Európai Bizottság a felülvizsgálata során tényleges végrehajtást vizsgálná, és nem azt, hogy vajon a törvény betűnek megfelelte úgy, ahogy vagy hogy eh, van-e jogszabály, vagy eh, van-e szabályozás itt meg ott, hanem ténylegesen. Ugye a bizottság szempontjából persze fontos lehet ez is, hogy a, jogszabályt átültették-e, hogy szerepele, de engem főleg az érdekelne, hogy miképpen hagyják ezt végre, mert hogy Németországban is gondot jelentes sok esetben. Másodszorban az a kérésem, hogy a minimum standardek a 2009-es áldozat irányelvnél messzebb kéne mennünk. Mert a 212 es irányelvben is sokat próbáltunk elérni, de most még tovább kell mennünk. Az általános eh, ápolási vagy ellátási kötelezettség a lehető leggyorsabban be kell induljon, megfelelő struktúrákra támaszkodva rögtön a támadás után, nem egy héttel később. Ami a politikában lehet, hogy nem sok idő, ám az áldozatnak a hét, egy hét, az szinte felfoghatatlanul hosszú idő. Az ember elveszti a szüleit, és egy hétig semmi se tud róluk. Nem is tudja, hogy meghaltak-e vagy sem, nem kap tájékoztatás, információt, nem tudja, melyik kórházba menjen, hol menjen, mit csináljon. Sorolhatnám a végtelen listát annak, ami halálos kínzás a túlélőnek, vagy az érintetnek. És itt vannak pénzügyi, jogszab, jogi, ellátásbeli feladatok, valaki, egy kislány elveszi a szüleit, nincsenek saját, nincs saját jövedelmek, vagy kiskorú nem tud hozzáférni a szülei számlájához, azt sem tudja, mit tegyen. Itt kell legyen egy olyan struktúra, ami azonnal belép, gyorsan reagál, és ez e- elkerülhetetlen. Egyetlen állam sem tudja kibeszélni magát ennek a kötelezettségnek a végrehajtása alól. Ez kell megvalósuljon. Ezért kérem a bizottságot, hogy világosan beszéljen a tagállamokkal, és, és azok a szervezetek, amelyek hatalmas munkát végeznek az áldozatok támadásában, az általuk megfogalmazott ösztönzők, tényszerű tények és információ is jelenjen meg a jogszabályban, hogy annak aztán legyenek tényleges kihatása is. Köszönöm szépen ezeket a megfigyeléseket, konkrét javaslatokat, hozzászólásokat. Egyrészt Monika Holmájer részéről, aki az egyike az árnyés, árnyék jelentéstevőnknek, és elmondta, hogy a Költségvetési Bizottságban kellett szavaznia, ezért nem tudott itt lenni a mai ülésünk elején. Mégis összefoglalta a négy panelista legfontosabb megjegyzéseit, és kitért a németországi rendszerre, a Weiser Ringre. Itt a bizottságot is megszólították, úgyhogy Asztola asszony önhöz fordulok. Már a prezentációjában elég sok mindent elmondott. Kérdésem az, hogy szeretne visszatérni, és ismét szót kérni a Monika megjegyzésére reagálva. Megadom a szót, tessék. Köszönöm szépen. Nos, igen, talán nagyon röviden, hogyha megengedik hadd mondjam el, hogy a megvalósítás egy gyakorlati kérdés számomra. Tehát nem csak a jogi szövegről van szó természetesen, amikor más jogszabályok, nemzeti jogszabályokba való átültetését vizsgáljuk, akkor gyakran felveszük a kapcsolatot a tagállamokkal, és megnézzük, hogy ők hogyan látják ezt az átültetést, és további információt kapunk arról, hogy ez a gyakorlatban mit is jelent. Úgyhogy szerintem nem csak a jogi szövegről van szó akkor, amikor a bizottság jogszabály megvalósításáról beszélünk. Ami pedig a jogszabályi háttér megváltoztatását illeti, önök is tudják, hogy most alakul ki a végső javaslat, amelyet ide a szakbizottságnak fogunk benyújtani majd áprilisban, illetve májusban, úgyhogy ez, nem mennék ez elé. Ezen kívül Elég nehéz kérdés az is, hogy a tagállamok mennyire hajlandóak foglalkozni, dolgozni ezzel az irányelvvel, illetve átdolgozni azt, hiszen ez még elég friss, sajnos, tehát nem tudok konkrét eredménnyel, illetve tapasztalattal szolgálni. Elnök, köszönöm szépen, Nászol asszony, ezt a pontosítást. Azt látjuk tehát, hogy folynak a dolgok, a bizottság malmai örlik, vagy pedig előkészületben vannak bizonyos dolgok. Azt hiszem, hogy minden kérdésre sikerült válaszolni, és hogyha mindenki egyetért, akkor azt javaslom, hogy a négy panelista nagyon röviden zárja le ezt a mai eszmecserét, amely nagyon is érdekes és gyümölcsöző volt. És természetesen 13 órától szeretettel várunk mindenkit egy kis fogadásra, Tajani elnök úr meghívásában. És azt is kérjük önöktől, hogy tartsanak velünk délután, fél háromtól folytatjuk a munkát, a szélsőségesség elleni harc lesz a témánk. Tehát először is Barbara Wüstennek adom meg a szót. Remélem jól lejtettem ki a nevét. Wüsten? Wüsten? Hát a két pont nincs rajta a papíromon. Tehát Barbara Wüsten kapja meg a szót. Kérem röviden, egy-két percben zárja le ezt a mai délelőtöt, aztán átadjuk a szót a többieknek. Tessék! Ja, herzlichen Köszönöm szépen a lehetőséget, és ezért és köszönöm a hozzászólásokat is, amelyeket ma meghallgathattam, és amelyek átfogó képet nyújtottak, kezdve a pszichotraumatológiai helyzet kiinduló pont előadásától a végrehajtandó feladataig. Felmerült bennem a kérdés, sokat beszéltünk jogszabályokról, előírásokról, azok végrehajtásáról. Talán egy aspektust is kiemelhetnénk, amely benne van az irányelvben is, a továbbképzés. A továbbképzést kell szervezni minden olyan személynek, akik egy területen dolgoznak, akik segítséget akarnak nyújtani, vagy kell nyújtsanak. És köszönöm, hogy ő, meghallgathattam önöket, és meghallgattak engem. Bármikor rendelkezésükre állok, ha kérdezni akarnak, vagy itt akarnak működni velünk. Pour conclure, Köszönjük szépen, Asztol asszony, összefoglalásként. Nagyon szépen köszönöm, mint ahogy az elején is mondtam, nagyon nagy örömmel vettem részt ezen az ülésen. Én megint csak tanultam ebből az ülésből, először is eh, dr. Nehama úr eh, eh, előadásából, amely azt vázolta fel, mennyire összetett ez a kérdés. Aztán a Elizabeth előadása a túlélők tapasztalatairól. Ugyanakkor bevált gyakorlatokról is hallottam. Itt a tagállamok különböző helyzetben vannak, és épp ezért nagyon jó, hogyha az bevált gyakorlatokat átadhatjuk egymásnak. Ugyanakkor a különböző alapok különböző módon működnek a tagállamokban, épp ezért saját maguknak kell megvizsgálni ezt a kérdést. Aztán szeretném említeni megint csak azt a központot, amely remélem olyan szakértői központ lesz, ahol ezeket a bevált gyakorlatokat át lehet adni. August de Vera kollégánk is kap szót. Köszönöm szépen. Szeretnék egy kérdést a bizottság számára felvetni. A bizottság jogalkotási javaslatokat tesz, a tanács és a parlament fogadja el ezeket. A terrorista csapásoknak a hatása az Európai Unión, Unióban nem csak az európaiakat, hanem nem európaiakat is érintett. az Európai Unión kívüli európaiak is érintve voltak a támadások miatt itt foglalkozott az egyik hozzászóló ezzel a témával. Hogyha megnézik ezt a könyvet, amelyet az elnök asszony most mutat, ebből világosan láthatják, hogy milyen hatása van a terrorista támogatásoknak, tehát az áldozatokra milyen hatással van. Ezt számszerűsítve és minősítve is láthatják. Nos, miért is említem ezt? Azért, mert itt egy irányelvről beszélünk, ezt az irányelvet át kell ültetni a nemzeti jogrendbe, de a rendeleteket közvetlenül kell átültetni, mert ezeket nem kell átültetni a nemzeti jogszabályokba. Tehát ezt nem csak önnek címzem, hanem majd a következő előadóknak is, és a különböző formákat illetően, amelyeket Teriza és mások szerveznek meg. Nem gondolják úgy, hogy az áldozatok egy rendeletet is érdemelnének, tehát hogy legyenek más formájú jogszabályok. Kérem szépen adják át ezt az üzenetet. Tulajdonképpen ez egy kötelezettség, hogy ilyen jogszabályt kell létrehozni. Köszönjük, Augustin, ezt az elemzést. Nyilván hallja ezt a bizottság is, de a parlament is hallja, hiszen a parlament is egy meggyőző erő. És ma délután itt lesz King kolléga, és nyilvánvalóan a, az áldozatokat szolgáló javaslatokat és a túlélőket szolgáló javaslatokat fog hozni, ahogy Elizabeth Kravolec is kérte. Ugyanakkor ez, az, ez a nap a jelentés a terrorizmus elleni szakbizottság jelentésének megalkotásában is segít, ugyanakkor európai szinten válaszokat próbál adni e, arra, hogy hogyan lehet a rendeletet használni, hogyan lehet ezt az áldozatok szolgálatába állítani. Tehát ez számunkra is nagyon fontos, Épp ezért köszönjük ezt a hozzászólást, amely nem összefoglalás még. Tehát akkor épp ezért átadom a szót összefoglalásra Szonya Ramos Pinyérónak. Öné a szó. Néhány szóban. Nagyon szépen köszönöm. Összefoglalásként hangsúlyozni szeretném annak a szükségét, hogy konszenzust kell elérni a tagállamok között, hogy a spanyol kezdeményezést elfogadják, és a tanácsban egy, elfogadják ezt a konklúziót. Ez ösztönözni a különböző cselekvéseket és a jobb összehangolást, a jobb információcserét, hiszen eh, a különböző felelős hatóságoknak reagálni kellene méghozzá gyakorlati lépésekkel. Utána lehetne további intézkedésekre térni, amely különleges intézkedéseket fogalmaz meg a terrorizmus áldozatai számára. Elizabeth Kraulec is összefoglalja. Nagyon szépen köszönöm, rövid leszek. Arra a kérdésre térjék ki, arra, hogy mi történik majd. Elment már ez a kollega. Tulajdonképpen én azért vagyok itt, mert január óta valóban hiszem, hogy ha beszámolunk e, és pozitív e, kérdéseket és e, megoldásokat teszünk fel és keresünk az áldozatok beszámolója alapján, az nagyon hasznos lesz. Én jártam az Európai Bizottságban is, és és összefoglaljuk majd, hogy mi történt a, az áldozatokkal, és hogyha nem történt semmi, akkor annak mi az oka. Azt hiszem, hogy már történt előrelépés. Nyilvánvalóan a, az áldozatok ezeket örömmel fogadnák, de én is örömmel járulok hozzá a ahhoz, hogy mindenkinek az érdekeinek megfelelő megoldásokat találjunk. Ez valóban nagyon fontos, hogy állandóan napirenden tartsuk ezeket a kérdéseket. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük a panel tagjainak, hogy tanúbizonyságot tettek, hogy elemeztek és javaslatokat tettek Köszönjük a közvélemény képviselőinek is, hogy eljöttek, és az áldozatok és az áldozatok hozzátartozóinak is köszönjük, hogy tanúbizonyságot tettek itt ez persze nem jelenti a végét ennek a folyamatnak, hanem ez csak egy szakasz, egy lépés ebben, amikor konkrét és gyors válaszokat szeretnénk adni, amely nem abszolút kártérítést, kompenzációt nyújt, hanem az egész európai társadalom megfelelő intézkedéseket és válaszokat ad köszönjük Neoma doktor úrnak is, aki bevezető előadását tartotta, és 14 óra 30-kor ugyanebben a teremben folytatjuk. Akkor nem sokára találkozunk. Köszönjük!